possiamo dare inizio a questa importante commissione straordinaria? a mezőgazdasági szakbizottság rendkívül ülésén vagyunk. Per favore prendete tutti posto, diamo inizio alla commissione. Kérem mindegyik, mindenki foglaljon helyet, elkezdenénk a szakbizottság ülését. Foglaljanak helyet! Bene, cari colleghi, innanzitutto benvenuti a tutti. Kedves kollégák, mindenki szeretettel üdvözlök. Üdvözlöm a parlamenti kollégákat, a vendégeket, a látogatókat, az ír elnökséget, a bizottságot, illetve a tárgyaló csapatot. Örömmel jelentem be, hogy ma délelőtt az elmúlt az, el, ma délelőtt 43 oldalú megbeszélés után lezártam a munkát a parlament, az elnökség és a bizottság között politikai megállapodás született mind a négy megvitatandó témában. Ez egy politikai megállapodás. Ma nem fogunk szavazni, szokásos szavazás lesz, tehát minden egyes, jog, minden egyes jogszabályt meg kell vitatni, elemezni kell, és természetesen az is kérdés, hogy az MFF-fel kapcsolatos tárgyalások hova jutnak. A jelentéstevők fognak most először beszámolni arról, hogy mi történt, Michel Danten, aztán Giovanni Lavia, Capulo Santos úr. Meghallgatjuk tehát a jelentéstevők beszámolóját a politikai megállapodásról, utána Simon Covery következik az írelnökség részéről, és végül Dacian Colos fogja lezárni a sort. A politikai megállapodás bemutatása után minden frakciótól megkérdezem a véleményüket, tehát minden egyes frakció koordinátora szót fog kapni. Ha ezt lezártuk, az összes többi képviselő is szóra emelkedhet, és azoknak fogok elsőbséget adni, akiknek eltérő a véleménye a frakció koordinátoráitól. A politikai vélemények természetesen nem kötelezik el a képviselőt a végső, a záró szavazásra vonatkozóan. Erre csak akkor lesz lehetőség, hogy ha már a jogalkotási javaslatoktól szavaztunk, illetve hogyha már megvan a megállapodás az MFF-ről. Nagyon fontos, hogy betartsuk az időt tehát megfelelően röviden kell hozzászólni. Ne felejtjük el, hogy a mai ülést 17 óra 30 perckor le kell zárni, legkésőbb. Ezután ugyanis ugyanebben a teremben a jelentéstevőkkel, Csolos biztos úrral és a soros elnökség képviselőjével sajtótájékoztatót tartunk, ahol is beszámolunk a sajtó képviselőinek a politikai megállapodásról. Luis Capolás Santos következik. A saját témájáról fog most beszámolni. Mielőtt megadnám neki a szót, hadd mondjam el még azt, hogy vannak olyan témák, amikről, amik nem szerepeltek a tárgyalási csomagban. Csak arról fogunk beszélni, ami a tárgyalási dobozban vannak és azon kérdések, amelyek az MFF-hez tartoznak, azokról mi nem tárgyaltunk, erről ma nem fogunk beszélni. Erről az MFF-ért felelős szakbizottság fog majd egyeztetni. Mi itt mezőgazdaságról beszélünk, a mezőgazdasági tanács nem tudott olyan kérdésekről beszélni, Eh, amelyek részét képezték a február 7-8-i eh, állam és kormányfők által meghozott megállapodásnak. Mindenkinek megköszönöm azt, hogy eljött ide, mindenkinek megköszönöm, hogy munkálkodott ezen a, ezen a eh, megállapodáson. Két évvel ezelőtt kaptuk meg a bizottság javaslatát, majdnem 8000 módosítást nyújtott be a parlament ezen javaslathoz az árnyékjelentéstevők, az árnyékjelentéstevők, a parlamenti tárgyaló, csapat 22 tagja együttműködött a bizottság képviselőivel, és hát tárgyalt az elnökség változó képviselőivel. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak. Gerard Tárk ült itt mellettem, aki szeptembertől már nem a szakbizottságnak dolgozik, ő ezzel a kiváló eredménnyel zárja le munkásságát. Olivernek, Antonnak, Gertrudnak, mindenkinek köszönetet mondnak a szaktanácsadóknak, a képviselők asszisztenseinek, illetve a frakció asszisztenseknek is. Most Luis Capula Santos következik. Tessék, Luis. Muito obrigado, Paulo. Eu queria... Köszönöm, köszönöm, Paulo. Szeretnék először is, szeretném először is üdvözölni miniszter urat, Simon, üdvözlét Dácsan Csolost is szeretném, az Európai Bizottság tagját üdvözölni itt az Agrárszakbizottságban. Kollégák, munkánk egy nagyon fontos stádium az árult le, persze még nem ért véget ez a folyamat, ugyanakkor hosszú, nehéz, rögös úton jutottunk el. Idáig sokak közös erőfeszítésének köszönhető, hogy eddig jutottunk. Köszönöm az összes frakció árnyék előadójának az együttműködést, akikkel e- együtt keményen dolgoztunk az elmúlt hónapok, hetek során. Köszönöm mindannyiótoknak, hiszen a ti segítségetek, együttműködésetek nélkül nem tudtunk volna idáig eljutni. Emellett a szakmai, technikai segítségnyújtást biztosító titkárságnak, tehát a szakbizottságon titkárságának, a frakciók titkárságának, szakértőinek, és ennek a Miló főigazgatónak szintén köszönjük a kiváló együttműködést. Remélhetőleg egy nap az Európai Parlamentnek is olyan szakmai háttere, technikai háttércsapata lesz, mint a tanácsnak és az Európai Bizottságnak. Sajnos egyelőre ez még nem így van, pedig ugyanolyan kemény munkát kell végeznünk. Soha nem lehet eléggé hangsúlyozni a fontosságát, hogy a háttérben működő szakemberek milyen fontos támogatást nyújtanak a politikusok számára. Mindenki ismeri a tárgyalási eredményeket, ami a parlamentet illeti, az elért eredmény tudatában nyugodt szíven mondhatjuk ki, hogyha a parlamenti mandátum értelmében a hozzám tartozó rendeletek témájában mindent, szinte mindent elértünk, amit szerettünk volna. Engedményeket mindig kell tenni, akár csak a tanács és a bizottság, mi is tettünk engedményeket, ez elkerülhetetlen. A kompromisszum készség jellemezte a tárgyalásokat mind három oldalról. A legfontosabb kérésekben az aktív gazdálkodó fiatal gazda, a belső konvergencia, az újraelosztási pénzek, a greening, azaz a kizöldítés vagy környezetbarátabbá tétel, illetve a közvetlen támogatások, kifizetések ügyében is sikerült egy olyan kompromisszumos megoldásra jutni, ami lehetővé teszi, hogy az európai gazdák tovább gazdálkodhassanak, miközben a környezet védelme sem kerül uh, háttérbe, nem szorul háttérbe. Egy csomagként kell tekinteni erre um, az egészre, hiszen a kettős kifizetések betiltásra kerülnek, nem lesznek kettős kifizetések, nagyobb átláthatóságot és egy igazságosabb pénzelosztást sikerült beépíteni a közösségi agrárpolitikába. A kap környezetbarát úgynevezett zöld oldalát is sikerült megerősíteni, a környezetvédelmi vagy ahhoz kapcsolódó intézkedésekre fordítódik majd a kap kiadások közel egyharmada. Ezért bátran állíthatom, hogy van mire büszkének lennünk, és ez nagyrészt köszönhető természetesen a velem együttműködő kollégáknak, asszisztenseiknek, szakértőiknek. Végezetül mindenképpen el kell mondanom azt az egy negatívumot, amely abból áll, hogy mi nem tudjuk meg lezárni a tárgyalásokat, mert sajnálatos módon az elnökség úgy érezte, hogy pénzügyi kérdések eh, megtárgyalására eh, nincsen eh, mandátuma. Mi úgy éreztük a parlament részéről, hogy a kap minden aspektusa tekintetében döntéshozók vagyunk, mivel azonban előbb vagy utóbb a szakbizottságunknak vissza kell majd térni erre a kérdésre. Értem, tudom, hogy Simon a kutyaszorítóban van, hiszen agrárminiszter, nem a kormány eh, vezetője, nem Európa elnöke. Két közé szorult kicsit, ugyanakkor nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a kap egészére eh, vonatkozó nem sikerült megállapodásra, kompromisszumra jutnunk. la parola. Köszönöm, Luis. Most Michel Dante következik. Merci, Paolo. Köszönöm, Paolo. hosszú eszmecseréket, egyeztetéseket követően az Európa Bizottság és Tanácssal eh, hosszan együttműködtünk. A, a között piac szervezésről is sikerült eh, megállapodnunk. A soros elnökségnek és együttműködőinknek, eh, a biztos úrnak, a kabinetjének, a főgazgatóságnak köszönettel tartozunk azért a munkáért, amit elvégeztek, illetve valóban úgy érzem, hogy építő légkörben sikerült lefolytatnunk ezt a munkát. Louis főigazgató asszonynak mondott köszönetet, én is az én főigazgatómnak, mert a parlamentben eh, az erőforrásaink szűkösek, ezért nagyon komoly terhet róttunk az illetékes főigazgatóságra, akinek nagyon komoly köszönetet tartozunk. Ebben a közös piac szervezésben a Eh, úgy döntöttek a eh, az hogy kevesebb pénzt eh, szállnak ezekre a célokra, ezért az volt a közös célunk, hogy a, a gazdák, gazdaszervezetek helyzetét erősítsük. Ezeket a célokat a parlament Euró, Európai Parlament mandátumában határoztuk meg, ezeket kellett tiszteletben tartanunk, és így is jártunk el. főként a mostantól kezdve, attól tekintsenek el, hogy mit olvashatok a sajtóban, hogy a, különböző piaci szervezetek, gazdaszervezetek számára lehetővé tesszük, hogy a termelői láncban úgy vegyenek részt, ahol egyre inkább háttérbe, hátrányba kerültek az ellátási lánc többi elemével vagy szereplővel szemben. Ezt kellett valahogy helyrehoznunk ezt az egyensúlytalanságot vagy kiegyensúlyozatlanságot. Emblematikus, ha technikai jellegű is, az, hogy a bor, a cukor ágazatokra van egy közös keret vagy kótarendszer. 2017-ig hosszabbítottuk meg ezeket a kótákat. Persze, meghatároztuk az ezt követő időszakra is a, alapvetően a szerződéses jogviszonyokat. A borászati ágazat van pedig a kereslet és kínálat közötti normális viszonyra próbáljuk 2030-tól kezdve építeni majd a, a, a piac szervezést. Egy ilyen keretet fektettünk le, közös piaci keretet, amely szolgálja a termelőket, a gazdákokat, a gazdaszervezeteket és az agrárpiaci szereplőket, a megállapodás egyes elemei lehetővé teszik majd, hogy kiszámíthatóbb legyen a piac, a közös fellepéssel megelőzhetjük talán a piaci válságokat, nem nekünk, politikusoknak, parlamenti képviselőknek kell ezeket a mechanizmusokat részletben meghatároznunk, nem a piaci szereplők, az érintettek, érdekeltek kell, hogy ezeket az operatív részleteket majd meghatározzák. Bene, grazie Michel. Adesso la parola a Giovanni Lavia. Köszönöm szépen, Giovanni Lavia következik. Grazie Presidente. <clears throat> Anche da parte... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is rítusosan megköszönöm az összes árnyék jelentéstevőnek a munkát. Nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy sikerüljön megállapodni. Örülök annak, hogy mindig elérhetőek voltak, még arra is hajlandóak voltak, hogy saját prioritásukat feláldozzák, hogy aztán kialakulhasson ez a végső megállapodás. Nos, természetesen köszönetet kell mondanom a frakciók titkárságának, a frakcióasszisztenseknek, ők is nagyon sokat segítettek. Nekik is hálás köszönet. Próbáltuk tartani magunkat ahhoz a mandátumhoz, amit a plenáris ülés adott nekünk, horizontális esetekben is. Tehát ezen mandátumból indultunk ki mindig is. Sokszor a tanácsal és a bizottsággal sajnos szembe kerültünk. Nos, tegnap éjjel két órakor elég messze álltunk attól, hogy megállapodjunk, de aztán mind, mindhárom fél kész volt arra, hogy kompromisszumot kössön, így aztán végül sikerült megállapodtunk. A kifizetési ügynökségek esetében is meg tudtunk egyezni. Ezen eszközön keresztül valósul meg a különböző tagállamokban a közös mezőgazdasági politika. Mi próbáltunk egyszerűsíteni, és ezt az egyszerűsítést az új kap minden egyes pontján megkívántuk valósítani. Ami a kifizetés ügynökségeket illeti, végül abban egyeztünk meg, hogy az lenne a leg, az kerülne a legkevesebb erőfeszítésbe, hogyha egy olyan rendszert hoznánk létre, ami viszonylag közel áll a mostanihoz. Tehát, hogyha minden egyes ha minden egyes, hogyha a teljes kifizetési rendszert szétszabdaljuk, és aztán egy új rendszert előttünk össze, ez nyilván tovább tartott volna. Aztán megbeszéltük azt is, megalapodtunk azt is, hogy bizonyos, hogy bizonyos szervezési módszerekkel a tagállamok hogyan érhetik el azt, hogy világosá váljanak a kifizetési ügynökségen belüli folyamatok. Aztán a vállalati tanácsadás esetében is vannak ö, opcionális és vannak kötelező mechanizmusok. Elképzelhető az is, hogy a magán ö, tanácsadás és, a, és az állami ö, tanácsadás egyszerre létezzen egy vállalaton belül. Ö, mindenki választhat, hogy pont melyik rendszert, vál, melyik rendszert részesíti előnyben. A tanács, a bizottság és a parlament megegyezett abban, hogy hogyan kell ezt az új kapot végrehajtani. Delegált aktusokon keresztül a parlament is szerepet vállal abban, hogy a későbbi hogy a későbbi megvalósítás területén is ott legyen. Ezáltal az Európai Parlament is igazi részese lehet a szakpolitika végrehajtásában. Aztán pénzügyi fegyelem. A következő pénzügyi tervezési időszakban ez a fegyelem rendkívül fontos eszköze lehet a szakpolitikának. Kevesebb forrásunk van, ezért újra kell gondolni azt, hogy hogyan használjuk fel ezeket a forrásokat, ilyen szempontból fontos a fegyelem. A 25 per 2-es cikkben a bizottság és a tanács lehetővé tette azt, hogy mi is részt vegyünk ezen fegyelem megvalósításában. Bizonyos területekben meg tudtunk, bizonyos esetekben nem volt egyszerű a tanácssal megegyezni, másokban a bizottsággal, mindenkinek természetesen volt kedvenc témája. A parlament úgy vélte, hogy nagyon fontos a jobb szervezés, mert hogyha ez nem történik meg, akkor a közvetlen kifizetések esetében például felfüggesztésre is sor kerülhet. Nagyon fontos, hogy az informatikai folyamatok esetében is a hatékonyságra és az egyszerűségre törekedjünk, akár a több éves programozáson keresztül. Aztán az úgynevezett riasztó rendszer, vagy early warning system. Ez a rendszer lehetővé teszi azt, hogy ideje korán egyszerű hibákat föl tudjuk mérni, illetve előre tudjunk jelezni. Hogyha ez megtértőnik, akkor egy jelzést kap a szóba forgó vállalkozó. Nos, a bizottság, a parlament és a tanács nagyon változatos véleményeket hozott a greening témájában. Láthatják, hogy ennek én nagy híve vagyok, hiszen még a névkártyám is zöld. Nos, Köszönetet mondok a bizottságnak, mert lehetővé tette azt, hogy ennek a szakpolitikának a végrehajtásának az elején nem terheli plusz szankciókkal a mezőgazdászokat, a gazdákat. Tehát a megállapodás részeként elmondhatjuk azt, hogy a kap megvalósításának első két évében hogyha nem alkalmazzák a gazdák a greeninget, akkor csak a greening erre vonatkozó részeit ö, vesztik el, de egyéb szankciókban nem részesülnek. Ezzel kapcsolatban és voltak véleménykülönbségek, de más fontos témákban is átláthatóság, a nitrátokra vonatkozó irányelv, vagy egyéb rendelkezések, de végül sikerült megállapodnunk, és Remélem, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy könnyebben valósítsuk meg a kapot, az új kapot, a normatív keret, a normatíva keretén belül. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm mint három előadónak, most pedig az ír elnökség következik, az ír elnök, elnökség köve, képviseletében Simon Coveney. Még egyszer köszönetet mondok neki, mert nagyon nehéz munka után sikerült megállapodni. 27 minisztert, és 22 parlamenti képviselő között sikerült megkötni a megegyezést. Tessék számon. Uh, thank you, Paolo. Köszönöm, Paolo. Köszönöm mindenkinek. A szakbizottságban nagy öröm, hogy itt lehetek az írelnökség végnapjain, és lezárhatjuk azt a politikai megállapodást, amelynek tárgya a kap reform, és mely bizony egyfajta bizonyosságot teremt az európai gazdák számára, valamint az élelmiszer feldolgozó ágazatok számára, hiszen ez volt a cél. A tanács és az Európai Parlament, valamint a bizottság is évek óta birkózunk ezzel a folyamattal, intézményközi surlódások adódtak Eközben egy új típusú folyamat volt ez, korábban társ jogalkotói hatáskör nem érvényesült a kapon belül, soha nem volt 27, sőt lassan 28 tagállam érintett a kap reformjának eredményeiben. Úgyhogy mindenki számára újdonság volt ez a folyamat, ám mindannyian felelősek vagyunk az eredményekért. A szerintem egyik legfontosabb ágazatában az európai gazdaságnak. Ez a mezőgazdaság, az élelmiszerfeldolgozás általában a, az agrofood ágazat. Ennek ösztönzők kellenek, jogbiztonság, biztonság, munkahelyek, és legfontosabb persze a ágazatok számára az, hogy tudják, merre halad a szabályozás. Az elmúlt három nap alatt mindannyiunkat ez irányított, és annak a szándék, hogy bemutassuk képesek vagyunk, az inti, három intézmény képes együttműködni, vált válnak vetve, az emberek érdekében, a biztonság érdekében. Ez volt a végső cél, hogy működjön ez az egész, nagyon nehéz körülmények között, forró viták, éjjel-nappal ülésezés révén igyekeztünk kitapogatni annak a mikéntjét, hogyan lehet a Lisszaboni szerződés alapján működtetni azokat az intézményeket, amelyeket azért tök létre, hogy a bennünket megválasztott állampolgárok érdekét szolgálják. Politika megállapodás született, 42 triológus fordulót tárgyaltunk végig néhány hónapon belül. A parlamentnek egy nagyon erős, felhatalmazáson alapuló erőteljes álláspontja volt. Nekem is hasonlóan erős mandátumom volt a tanács részéről, és a bizottság amely a kezdeti javaslatot szállította, igyekezett részszerű keretek között fenntartani a javaslat lényegét. Először is azt kell leszögeznem, hogy ez egy politikai sikertörténet, mely abban áll, hogy bemutatta, hogy az európai intézmények képesek az emberek érdekében együttműködni, még akkor is, hogyha rendkívül bonyolult tárgyalások hatalmas pénzek fölött, még mindig 38%-a az MFF-nek, legalábbis az első évigeletes első éve során a kapra megy el. Hazámban ez a következő hét évben egy 12 milliárdos csomag a gazdák számára, és az önök számára is, nyilván az önök tagállammal számára is rendkívül fontos tényező ez a költségvetésben. Ezért is jelentős ez a megállapodás politikai szempontból is. Voltak bizonyos nehézségek az MFF-fel kapcsolatban. Ez a fából vaskarika feladata sok esetben, hogy ezeket megoldjuk. Hát ezt el kell fogadni. Ám az itt ülő gazdák számára mondhatom, vagy akik a mezőgazdasági feldolgozóipart képviselik, meg kell mondjam, hogy egy lehetőségeket ad, alternatívákat nyit ki a tagállamok elő. Hogyan fizetik a gazdáknak, hogyan támogatják a gazdákat, hogyan támogatják az innovációt, hogyan rangsorolják a fiatal gazdákat előre, hogyan tudnak felnevelni új nemzedéket, amelyek fenntarthatóbb, hatékonyabb módon, termelékenyebb módon tudnak élelmiszer termelni, mint a korábban történt. Elértünk egy olyan egyensúlyt, amelyre jellemző a kulcsfontosságú témák az intézmények között. Nagyon nehéz vita volt ez a tanács, meg a, a parlament részéről is és végül egy olyan észszerű kompromisszumot jutottunk, amely a rendelkezésre álló opciókat jól vázolja fel. A piac támogatás tekintetében egy inkább piaci, piac irányította rendszer felé léptünk tovább, miközben megfelelő biztonsági hálókat is fenntartottunk, és piaci beavatkozások lehetőségét is, hogyha szükségesek és indokoltak. Például a tej, cukor, bor termékpályákon minden tagállamnak más és más prioritásai vannak, saját támogatási rendszereik, hagyományos szerkezeteik, ám ezek között olyan megoldást találtunk, amely mindenki számára elfogadható. A nagyon nehéz harmonizációs kérdésekben. A CFP folyamatban résztvevők számára, itt van Radasztasszony és mások is, akik részt vettek abban a tárgyalásban, nagyon nehéz és továbbra is nehéznek bizonyuló téma ez, mind a három intézmény számára tovább is dolgozunk rajta. És szeretném megköszönni Luis Capos Antosnak, Danton úrnak, Lavia és Pablo de Castro uraknak azt a munkát, amelyet közösen fejtettünk ki az elmúlt hetekben, napokban, hónapokban, és mindenki másnak is, aki részt vettek, koordinátorok, előadók, árnyékelőadók, és különféle a frakciók képviselői, akik a parlament hozzájárulását alakították ki ebben a folyamatban. Hadd mondjam el önnek, én, mint korábbi európai parlamenti képviselő, tudom, én látom, hogy az Európai Parlament rajta hagyta kéznyomát ezen a reformon. Önök egyenlő partnerek voltak a reform kialakításakor. Mondhatom ezt volt képviselőként, és annak a ö, szervezetnek a, a ö, felhatalmazott képviselőként, amelynek most vagyok tagja a tanácsnak. Aztán a leg, talán a legjelentősebb szakpolitikai változás a reform közepén egy nagyon nehezen megoldható kérdés volt. Igyekeztünk egyszerű rendszerben tartani, ám a környezetvédelmet úgy megjelenteni az olyan greening intézkedésekben, amelyek valóságos garantált mércét jelentenek az egyes pillérben, ahol minden gazdának el kell érnie, vagy meg kell haladnia ennek a, ezt a mércét, ahhoz, hogy megkapják a kifizetéseket, illetve a jövőben elkerüljék a büntetéseket. A kettes pillérben pedig a tagállamok lehetőség kaptak, hogy hozzá csatlakozzanak ehhez, tekintettel a tagállamok által termelt mezőgazdasági termékekre, birtokszerkezetre, éghalati jellemzőkre. Úgyhogy úgy hiszem, hogy ez kollektíven vállalható és megvédhető, kiegyensúlyozott, progresszív kapreformról adhatunk számot, amely megvédi a környezetet, ahogy ez kötelező is számunkra, ám lehetővé teszi a növekedést, a, a terjeszkedést ebben az ágazatban, amikor Európa és a világ is egyre több élelmiszert kell, kell termeljen, méghozzá fenntartható módon. Olyan kérdés, mint a belső elosztása az alapoknak. Ez is nagyon fontos kérdés volt, Ebben is azt kellett garantáljuk, hogy a tagállamok megkapják az altern lehetőségeket arra, hogy opciókat kapjanak, úgy osszák el az összegeket, hogy méltányos is legyen, még méltányosabb, mint eddig, de illeszkedjen a sajátságos viszonyaikhoz. Hát nézzék, egészében véve azt kell mondjam, hogy meg is könnyebbültem, meg örülök is, hogy elvégeztük ezt a munkát a tavaly januárban eldöntött menetrend szerint. A gazdák várakozásainak a feldolgozóipar várakozásainak és állampolgárok várakozásainak, és megfeleltünk úgy hiszem, akik árgú szemekkel figyelték a -e folyamatot, különösen annak vége felé az elmúlt hetekben. Szeretném megköszönni Csalasz úrnak, aki vezető szerepet vállalt ebben a folyamatban kezdetek óta. Nem volt könnyű dolga a bizottságnak. Sok esetben bíróként kellett, hogy fújják a sípot a tanács és a, a a parlament mérkőzésén, ugyanakkor nagyon világos jövőképet kellett megfogalmazanak és fenntartsanak a mezőgazdaság jövőjét illetően, azt hiszem ebben sikerrel járt a bizottság mindkét szerepkörében tehát. És végül, mivel csak egyszer szólhatunk mindannyian hozzá, hadd mondjam el még a végén, hogy köszönöm a saját csapatom munkatársainak, akik kiváló munkát végeztek az ír elnökség keretében. Luis eh, rámutatott, hogy az egyéni képviselők rendelkezésre álló források tekintetében. Ugye nagyon nehéz egy döntési eljárásban jogalkotási tárgyalásokat folytatni, emlékszem erre, emlékszem, még az önök székében, székében ültem arra az időre is, ám az Európai Parlament kollektív forrása ö, nagyon jelentős. Én, mint az elnökség képviselője, elsőképpen az ír mezőgazdasági minisztérium munkatársára támaszkodhattam, akik kiváló munkát végeztek Ezentúl a tanács titkársága is kiválóan támogatta munkánkat, nagyban segítette annak eredményességét. Még egyszer köszönöm tehát a parlamentnek a támogatást, az együttműködést, és remélem mindannyian jó szívvel tudjuk a gazdák elé tálalni, vagy úgymond eladni azt a mezőgazdasági politikai reformot, amely a következő évtizedben stabilitást teremt az ágazatban. Grazie, Simon. Köszönöm, Simon. Most pedig a biztos úr következik. Tessék, de, de csáncsolos. Merci, Paolo. Ja, peut-être un peu plus... Köszönöm. Valamivel több mint három évvel ezelőtt, ha emlékeznek, ezen ház falai között elindítottuk a nyilvános vitát a közösségi agrárpolitika reformjáról. És tessék, három évvel később visszatértünk ide, újra itt vagyunk önök előtt, az európai polgárok legitim képviselői előtt, hogy beszámoljunk, egy, vagy pontot tegyünk egy olyan folyamat végéről, amely a kapreformjára felteszi a felteszi a pontot, és amely az európai gazdákat szolgálja, hogy elláthassák feladatukat, Eh, amit a gazdáktól Európa vár. A kap eh, tehát eh, elsősorban azokat a gazdákat szolgálja, akiknek a munkája egyre, évről évre egyre nehezebb, egyre komplexebb, ugyanakkor egyre fontosabb. A közösségi agrárpolitika pedig most megreformálásra került, egy olyan eszközé vált, amely eh, lehetővé teszi, hogy az európai gazdák, termelők és cégek versenyképesebbek eh, legyenek, nagyobb, jobb teljesítményt nyújthassanak, illetve az európai társadalom és a gazdák közötti viszonyt is átírja majd. Ez a, ebben a folyamatban társjogalkotóként vett részt eh, az Európai Parlament, így az európai társadalom is tulajdonképpen a reform részese volt. A kap, a megreformált kap eh, szerintem magán viseli a közös európai szellem eh, vonásait, illetve a korszellem vonásait is. 27 napokon belül 28 tagállam közössége vagyunk. Egy közösségi agrárpolitika közel fél évszázados múltra tekinthet vissza, és fontos, hogy irányt adjon, világos irányt adjon az európai agráriumnak. Komoly 100 milliárd eurókról beszélünk, amikor felteszik a kérdést, hogy mit célt szolgál az európai költségvetés, nos, könnyű választ adni, az európai költségvetés közös 40%-át az agrárkiadások teszik ki, ugyanakkor fontos, hogy megfelelően költsük el ezt a rengeteg pénzt, világos irányt szabjunk, ugyanakkor a mai Európa elvárásainak megfelelő módon tegyük ezt. A az átalakított, megreformált kap figyelembe veszi az Európai Unió sokszínűségét, hiszen minden területnek, régiónak, tagámnak megvan a saját, megvannak a sajátosságai. Nem csak a terület sajátosságaira gondolok, hanem a termelési sajátosságokra, amelyeket a kap igenis figyelembe vesz. A parlament, a bizottság és a tanács sokat változtatott a dolgon, azt mondják, hogy felvizezték, felhigították a reformokat. Nem. Én azt mondom, hogy a parlament és a tanács egy európai orientációt követett, közös célok, közös eszközök változtak a folyamat során, annak érdekében, hogy a gyakorlatban ezek alkalmazhatóak végrehajthatóak legyenek, hogy a konkrét céloknak eh, megfeleljünk. Egy olyan közös agrárpolitikát eh, hoztunk létre, amely célzottabb, eh, jobban célozza azokat a termelőket, gazdálkodókat, akik igazán megérdemlik és szükségük van a támogatásunkra. Egy olyan kapot hoztunk létre, amely környezetbarátabb, és amely az európai gazdák versenyképességét is javítja, reményeink szerint. Mit tudtunk az Európai Bizottság jogalkotási javaslatá alapján elérni? Közel 53 oldalú megbeszélésre került sor a bizottság, a tanács és a parlament eh, részvételével. A közvetlen kifizetések kapcsán a, van egy külső konvergencia tagállamok között, és van egy belső konvergencia, amely végső soron rugalmasságot ad a tagállamoknak, annak érdekében, hogy e, e, az agrártámogatások e, igazságosabb elosztásával figyelembe vegyék a területi sajátosságokat, illetve a termelési sajátosságokat, hiszen tudjuk, hogy van egy minimális szintje a konvergenciának, ugyanakkor van egy maximum szint is, biztosítandó azt, hogy a csökkenés, a támogatások csökkenése ne sodorja veszélybe a fenntarthatóságát a gazdálkodásnak. Ugyanakkor azt látni kell, hogy a tagállamok nem alkotnak homogén területeket, hanem eltérnek régióról régióra, ezért ilyen rugalmasságra szükség van, a helyi valósághoz kell alkalmazkodni, és jó néhány tagállam szemre ez, éppen ezért ez a fajta rugalmasság igen fontos volt. Az új tagállamok sajátos érdekeit, igényeit is figyelembe vettük. A kifizeti, kifizetési rendszeréket a csatlakozást követően jó néhány éven keresztül fenntartották a tagállamok, illetve ez, ezeket a közvetlen támogatásokat kiegészíthették, kiegészíthetik saját költségvetésből. Még akkor is, hogyha az elkövetkezendő években fokozatosan közelednek majd az európai átlaghoz. Az aktív gazdálkodó definíciója magában foglalja azoknak a listáját, akiket kizárunk az aktív gazdálkodó fogalmából. Egy, egy, egy kizárólagos lista, illetve egy olyan exkluzív lista, amely megmondja, hogy kik azok, akik nem számítanak, és vagy beleszámítanak ebbe a kategóriába, ugyanakkor ezt a listát, ezeket a kritériumokat ki lehet egészíteni a tagállamok kérésére illetve megszületett a fiatal gazdálkodó fogalma is, akik az agrárpolitika első pilléréből kapnak támogatást, a közvetlen támogatásokból. Nem csak a vidékfejlesztés támogatja a fiatal gazdák kezdését, hanem közvetlen támogatásukat az első pillérből megerősítettük. Köszönettel tartozunk az Európai Parlamentnek, hiszen tőlünk a bizottságtól érkezett az eredeti javaslat, ugyanakkor a parlament ezt egyből támogatta, és a miniszterek az ő bölcsességükben végül támogatni úgy döntöttek, hogy támogatják ezt a javaslatot. Simonnak is újra és újra kellett mondani, hogy mennyire fontos ez. A fiatal gazdák támogatásának gondolatát ő megződésen meggyőződéssel támogatta, és így végül sikerült elérni, hogy ez létrejön európai szinten. A termeléshez kapcsolt kifizetések is megőrzésre kerültek, pont azokban a régiókban, ahol nagyon fontos a területi egyensúly megtartás érdekében, hogy ezeket, ennek a lehetőséget megőrizzük. A közvetlen kifizetések 30 százaléka, egyébként a közvetlen kifizetések adják a kap legnagyobb részét. Ennek 30 százaléka nem csak a fenntartható, hanem a környezetbarát szempontokat szolgáló gazdasági agrártermelés céljára fordítandó majd. Az Elmúlt eh, másfél évben és azon belül az elmúlt hónapokban eh, azon dolgoztunk, hogy a greening, a kizöldítés vagy a környezetbarátabb betétel eh, egy olyan modelljét találjuk meg, amely intelligens módon tudja kombinálni a minőségi és fenntartható termelés kritériumait és a környezetvédelem szempontjait. És ezen kívül különösen nagy erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy a kis gazdák piacra jutását, piaci orientációját segítsük, egy önkéntes egyszerűsített rendszer segítségével elképzelhető ez, egy egyszerűsített rendszer azt jelenti, hogy pont a kis gazdák az első pillérben jó néhány vidékfejlesztési intézkedéssel támogathatók, támogatandók, annak érdekében, hogy a helyi termelés előnyt élvezzen a támogatási rendszerben. A piac szervezési terén az európai agrárpolitika piacorientáltságát megtartottuk, ugyanakkor a piacszervezés túlzott bürokráciáját, túlzott merevségét kívántuk megváltoztatni annak érdekében, hogy az érintett ágazatok helyzetén javas, javítsunk. Az Európai Parlament módosítóinak köszönhetően sikerült a válságkezelési mechanizmusokat is eh, megerősíteni, hiszen tudjuk, hogy a gazdálkodók, az eh, gazdálkodók számára ez mennyire eh, fontos, egyre gyakoribbak ugyanis az agráriumban a válságok, és most már meg lesz az eszközünk arra, hogy ezekre reagáljunk, ezeket kezeljük, és hogy segítsük a gazdákat is abban, hogy a válságra felkészüljenek, illetve válság esetén valahogy kezeljék ezt a helyzetet kifejezetten válsághelyzetben nem, tehát a mindennapokban. A tej ágazat vonatkozó intézkedések tekintetében sikerült ezt követően most már a cukor ágazat reformját is végrehajtani a piac szervezés megváltoztatásával. A cukor kvóták eh, fokozatos kivezetésére vonatkozó határidő is szerintem egy észszerű kompromisszum, illetve a borászatra vonatkozóan megtaláltuk a módját annak, hogy eh, megvédjük a minőségi termelést, ugyanakkor ne folytsuk meg a, a piacot sem, illetve túlzott eh, korlátozásokat eh, ne eh, vezessünk be. Ami a vidékfejlesztést illeti, itt a sokszínűség, a termelési kapacitás javítása, az innováció, a kutatás eh, ösztönzése segíthet, illetve a gazdák szervezetekbe tömörülése, annak érdekében, hogy a helyi gazdaságban minél nagyobb részt vállalhassanak a gazdák. Végül a horizontális rendelet tekintetében az Európai Parlamentben jó néhány módosító indítvány érkezett, így jobban végrehajtható lesz az agrárpolitika, hiszen nem csak az adófizetők pénzét osztjuk el egyetemű prioritások mellett, hanem megfelelően szigorú szabályok mellett kell kezelni ezeket a pénzügyi programokat. Így az agrárpolitikánk átláthatóbb, egyszerűbb lehet a gazdák számára is könnyebben kezelhető lesz. Most, hogy a folyamat végéhez érünk, szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, az árnyék előadóknak, Paulónak természetesen, aki a, az együtt döntésben nagyon jól kezelte e, ezt a dosszét. Luis Manuelnek, aki talán a legfontosabb előadó e, volt, és akinek igen, akire igen nehéz feladat hárult. hiszen a kollégák várakozásai e, óriásiak voltak, ehhez kellett felnőnie. Köszönöm Michelnek, azt, hogy ilyen építőjeleggel és dinamikusan vett eh, részt abban a munkában, hogy ezt a roppant bonyolult eh, rendeletet kidolgozzunk, kidolgozzuk. Giovanninak is köszönetet tartozunk, aki a horizontális eh, rendelettel tért volt felelős, és bizony az ő munkája nélkül nem lehetett volna ilyen tiszta, világos, könnyen kezelhető agrárpolitika létrehozása. És végül, de nem utolsó sorban Simonnak tartozunk köszönettel, aki az ír elnökséget képviselte agrárkérdésekben. Egy olyan fiatal politikusról van szó, akiből sokkal többre, sokkal több hasonlóra lenne szükség az európai politika szinterén. Kiváló volt vele együtt működni, együtt dolgozni. Azt hiszem, hogy ez valódi lehetőség volt az európai politika és az európai agrárium számára hogy az ír elnökség, pont az ír elnökség alatt tudtuk lezárni ezt a fontos dossziét, ez nagy részben Simonnak is köszönhető. Itt az Európai Parlamentben szeretnék a főigazgatóságomnak köszöntet mondani, a kabinetem tagjainak, akik végigkísértek az elmúlt három évben a folyamaton. De még egyszer mondom, nem ért még véget a folyamat. hiszen a reformot ugyan megszültük, mégis ennek a gyakorlatba való átültetése, a puding evése, ugye a, a, az igazi próbannos, ez még csak most következik, vár még ránk a neheze, hogy a gyakorlatban is a várakozásoknak megfelelően ezt végrehajtsuk. Grazie, grazie. Remek, köszönöm szépen, Dacsan. Most következnek a különböző frakciók koordinátorai politikai véleményeket várok. Nem szavazást kérünk tehát, hanem politikai véleménynyilvánítást. Szavazásra csak a jogalkotási folyamat végén kerülhet sor, de ahhoz az kell, hogy az MFF-fel kapcsolatban is meglegyen a megállapodás, és meglegyenek a jogalkotási szövegtervezetek. Albertes következik, aztán Luis Capulas Santos a szociáldemokraták nevében, és végül és sorban meghallgatunk minden egyes frakciót. Albert, ezt tessék. Ja, vielen Dank, Herr Voss. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Paolo, miniszter úr, biztos úr, kép, tisztelt előadó, kedves kollégák, hölgyeim és uraim. Ezen a héten éves vita, megbeszélés, meghallgatás, majdnem 8 ezer parlamenti módosító beterjesztése után sikerült kialakítani az új pályáját a mezőgazdasági politikának. Köszönöm a néppárti frakció nevében minden résztvevőnek a munkát. A jelentéstevőknek, árnyékelődőknek, a szakbizottság elnöknek, Simon, neked, biztos úr önnek, minden munkatársunknak, akik hatalmas munkát végeztek. Ennek eredménye ter tervezési biztonságot hoz több millió gazdának és családjaiknak az Európai Unióban 2014-től 20-ig terjedő időszakban. Ám az eredmény azt is magával hozza, hogy a, a világ legfenntarthatóbb mezőgazdasága még fenntarthatóbb módon fog működni. Ezt ki kell emelnünk. Az eredmény azt, mutatja, azt írja, hogy jó minőségi élelmiszerekkel tudjuk ellátni a fél milliárd európai állampolgárt fenntartható módon. A kompromisszumok olyanok, amilyenek. A kompromisszum ö, nyilvánvalóan többféle egymással ütköző pozíciót kell, hogy lefedjen. Aki 27 tagállam széttartó mezőgazdasági ágazatait ismeri, jól tudja, mennyire nehéz közös nevezőre jutni sok esetben. A kompromisszum sokszor azt is jelenti, hogy senki sem tudja százszerzalékig saját álláspontját érvényesíteni. Annál inkább elismerteméltó, elismerteméltó, hogy az ír elnökség vezetése alatt, valamint jelentéstevünk, szakbizottsági elnökünk és az Európai Bizottság vezetésével olyan eredményt sikerült ki kovácsolni, amely szerintem mindenki számára elfogadható. A néppárt agri munkacsoportjában első értékelését elvégeztük képviselőtársaimmal ez, ennek a kompromisszumnak, amely, a kompromisszum feladatnak, amely számunkra többé-kevésbé elfogadható. Szűkebb hazámban gyakran azt mondjuk, hogy nagy vihar után, hogy hát ennél még rosszabb is lehetett volna, több is veszett mohácsnál mondhatnánk. Amikor egy-egy kompromisszum nem pont olyan, ahogy akartuk. Mint mondottam, ezek mindegyik elfogadható számunkra. Az európai történelemben még nem fordult elő, hogy egy jogalkotási javaslatra 8000 módosítót terjesztettek volna be. Annál pozitívabbnak tartom, hogy a parlamentben minden képviselőtársam ilyen erőtésen részt vett ebben a, ebben a munkában, és a Lisszaboni szerződés által ránk rót felelősséget ennyire komolyan vette. Most már arról az a cél, hogy a végrehajtás során megfelelő figyelmet fordítsunk arra, hogy a bürokratikus terheket határok között tartsuk. Ez szükséges ahhoz, hogy az agrárreform elfogadottsága a gazdák körében, akik végsoron végig kell hajtsák azt, elégséges legyen, elfogadják azt. Ezért kell viszonylag szűk korlátok tartani a bürokratikus terheket. A mezőgazdaság egy pozitív tényező Európában, egy jövőre irányuló tényező. Ezt le kell szögeznem ehelyt is. Tehát sokszor beszélünk, hogy az EU költségvetésének majdnem 40%-át költjük a kapra. Miért mondjuk azt, hogy majdnem 40%? Sokszor azt mondom ezzel kapcsolatban, hogyha Európa többi ágazata is olyan jól megjósolható és tervezhető volna, mint a mezőgazdaság, akkor sokkal kisebb részesedés is elég volna. Ezek az intézkedések több millió gazdá számára, különösen a fiatal gazdák számára kell, hogy stabil jövőképet jelentsenek. Mi leszünk az elsők, akik a második pillérben igyekszünk ezeket a lehetőségeket alkalmazni a fiatal gazdák számára. Abból indulok ki, tehát, hogy a néppárt ezt a reform folyamatot támogatni fogja. A mai eredmény politikailag támogatásunkra érdemes, és ezért konstruktívan fogjuk nyomon követni a reform folyamat végrehajtását. A Lisszaboni szerződés ö, lehetővé teszi mindezt. A végén engedjenek meg egy személyes megjegyzést. Az Európai Unió agrárpolitikának születése óta figyelemmel kísérem azt, 50 éve kísérem azt, vagy kísér az engem. És meg kell mondjam, hogy ez az agrár, európai agrárpolitika, illetve a gazdák körében való elfogadottsága tekintetében bizvás mondható, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a, a múltban is az európai integrációs folyamat mot, egyik motorja volt. Enélkül ez az európai egyesség nem lett volna ilyen, nem haladhatott volna így, ahogy halad, nem tudtuk volna például a Lisszani szerződést elérni. Ez részben a kapnak is betudható, ezért köszönet illeti mindazokat, akik annak kialakításában részt vettek, és ezt a mostani eredményt is elérték. Grazie Albert. E adesso... Köszönöm Albert. Most Luis Capulás Santos következik nem úgy, mint jelentéstevő, hanem mint az európai szocialisták koordinátora. Köszönöm szépen, Pauló. A luxemburgi munkanap óta a szocialisták már tartottak frakcióülést, illetve a mezőgazdasági munkacsoport és ülésezett már a szocialista frakción belül széles támogatottságot élvez a tárgyalások végeredménye, ez a megállapodás. A frakció természetesen majd formálisan is tesz nyilatkozatot erről a kérdésről, de az elmúlt két nap után azt mondhatnám, hogy nagyon pozitív a reakció. Köszönöm szépen, George Lyon következik, az Európa Liberálisok koordinátor. Thank you, uh, Paolo. Köszönöm, Paolo. Köszönöm a kollégáknak is. 2010-re gondoljunk csak vissza, amikor a mi szakbizottságunk először beszélt a kapreformról, olyan, mintha eh, ezer éve lett volna. Az első jelentésben, amit elfogadtunk, és amelyet volt szerencsém eh, jegyezni, akkor arról beszéltünk, hogy eh, egyre több embert kell nyugatni a világon, hogyan lehet azt a kihívást valahogy megoldani, hogy egyre kevesebb erőforrással egyre több élelmiszert hogyan lehet előállítani. Szerintem ma a kérdés, az igazi kérdés az, hogy megoldottuk-e ezt a problémát, sikerült-e a kapot a fenntarthatóság köré a fenntarthatóság témájára felfűzni. És szerintem a kérdés erre a válaszra az, hogy igen. Vannak, akik azt mondják, hogy túlságosan nagy mértékben koncentrálunk egyes elemekre, de szerintem megtettük az első lépést afelé, hogy a fenntartható termelés megvalósuljon, hogy kevesebb erőforrásból tudjunk az egész világ számára elegendő, vagy Európa számára elegendő élelmiszer termelni. A, a fiatal gazdák, a hátrányos régiókban termelő gazdák támogatása mind-mind kiváló elképzelés, és nagyon örülök annak, hogy a reform főként az egyes pillérben így alakult. Úgy vélem, hogy az elmúlt 200 órában Simon azt mondta, hogy 42 triológusról került sor, Csolos úr közel 50-ről beszélt. Legyen akkor 46, legyen ez a kompromisszum. Felezzük meg a különbséget. De az elmúlt 8 hét során azt mindenképpen megmutattuk, hogy az együttdöntés igenis működik. a gazdák és az egész agrárium azt a kérdést szegezte nekünk, hogy mikor születik meg a kap csomag, hogyan fog kinézni a, a támogatási rendszer. Nos, megválaszoltuk ezt a kérdést. Egy fenntarthatóbb agrárium lesz Európában, szerintem ez egyértelmű válasz. Köszönöm mindenkinek, aki ezt lehetővé tette. Gondolok ide sorban az Európai Bizottságra és az irelnökségre. raportőrként és árnyék előadóként azt mondhatom el, hogy a tanács és a bizottság részéről legalább 20 tanácsadó vagy szakértő ült a hátsó sorokban, az Európai Parlament részéről egy-két szakértő segítette csak a munkánkat. Azt hiszem, hogy ezzel valamit tenni kell, hogy olyan tempóban dolgozzunk, mint ahogy azt elvárta tőlünk a másik intézmény. Ehhez komolyabb háttér szükségeltetik. Végezetül az MFF tárgyalási dobozokkal kapcsolatban mm, fogalmaznék meg egyedül kritikát. A, capping, a maximalizálás, a külső konvergencia területén például. Szerintem roppan sajnálatos, hogy ezen kérdésekben a tanács nem volt hajlandó tárgyalni, ezek nem MFF kérdések, hanem együttdöntéses kérdések, ez roppan sajnálatos, és fennáll a veszélye bizony annak, hogy az együttdöntési hatáskörünket megpróbálják ezzel megkurtítani. Nos, sajnálatosnak tartom ezt, hogy nem voltak hajlandóak elindulni ezen az úton. Szerintem ez az együttdöntési eljárás számára egy nagy az egész Lisszaboni szerződést veszük ezzel semmibe. Remélem, hogy az MFF tárgyalások során majd meg tudjuk oldani ezt a problémát. De ettől az egy dologtól eltekintve Köszönöm mindenkinek eh, eh, a kemény munkát az elmúlt két-három év során. Azt hiszem, hogy gratulálhatunk magunknak a, a saját eh, kollégáim, szakértőink, a többi intézménynél dolgozók tényleg roppant profi módon viselgetek a tárgyalások során. George, Érész? Köszönjük, George. Jim Nicholson következik. Jim. Martin mindenki egyforma súlya le esik a latba, de Martin kapja meg a szót az öldek nevében. Igen, én is azzal kezdem, hogy megköszönöm minden képviselőtársamnak, minden kollégának, akivel régóta birkózzunk. Először a parlamentben birkóztunk, ugye a kompromisszumok körül, aztán a többi intézmény, a tanács, meg a biztos úr embereivel. És éppen a hétfőni kompromisszum során volt érezhető a, a kompromisszumkészség. Luxemburgban egy, egy, egyenlő felekként tárgyaltunk, ez Lisszabon jelentőségét végre hasznosát teszi a parlament számára is. Én szerintem az eredmény pozitívan értékelhető, ám főleg akkor, hogyha az abban rejlő lehetőségeket ki is használjuk, például a greening lehetőségeit. A közvéleményet is be kell bizonyítani, hogy a greening valójában egyfajta zöldremosás, pusztán, vagy pedig egy tényleges paradigmaváltás az agrárpolitikában. Ezen a ponton kell megmondjam, elmondjam, hogy a 30%-os kifizetés kapcsán az, amit a környezetvédelem érdekében az első pillérben elértünk, az differenciáltan kell értékelni. Az 5% ról aztán 7%-ra lehet jutni, hogyha megegyezünk ebben, akkor sikerként is mondhat, nevezhetjük ezt. Ugyanakkor a, a termék diversifikációban azt kell mondanom, hogy nem elégséges, amit elértünk. Az, ugyanakkor a mezőgazdasági termékek, energianövények tekintetében is az, amit elértünk szerintem viszont elégséges az éghajlat védelem szempontjából. Ugyanakkor a paradigmaváltáshoz az kell, hogy a közpénzeket köz teljesítmények érdekében használjuk fel. Ami most van, azzal élni kell, ám ez csak a kezdet lehet. A midterm review, az, id az időközi át tekintés során tovább kell ökologizálni az agrárpolitikát majd véleményem szerint. Szerintünk az eszközök újrafelosztásában nem teljesen meggyőző az eredmény. Az intern-extern konvergencia tekintetében nem kielégítő az, amit elértünk. Nem elég azt mondani, hogy a következő támogatási időszakban a történeti számok adják majd meg az üzemi támogatások mértékének alapját. Itt is el kell gondolkozni azon, hogy lehet gyorsítani a folyamatot. A külső konvergencia tekintetében pedig a tagállamik be kell lássák, hogy egy lépéssel előre járunk. Tehát ami számunkra örömteli az, hogy a termeléshez kapcsolódó ö, kifizetések tekintetében a kétszázalékos mérték megfelel az európai stratégiának. Ezt persze élettel kell majd megtölteni, ám maga a keret szám alapján talán csökkenthető a függőség. Sajnos nem értük el azt, hogy kötelezően minden tagállam megállapítsa, kijelentse azt, hogy a főleg a kis gazdákat fogja fokozottan támogatni. A tagállamokra hagytuk, hogy fölülről lefelé kezdi az elosztást, vagy fordítva. Ezt a tagállamok kezében hagytuk ezt a döntést. Jó lenne, hogyha élnének ezzel a lehetőséggel, és lefelé az alsóbb szintekre koncentrálnának. Ugyanakkor az nem lenne jó, hogyha a parlament, amely végül is döntött a felső plafon meghozása, meghozatalából nem szólhatna bele annak végrehajtása mikéntjébe. Számunkra az ödek számára rendkívül fontos ez a téma, és ha csak önkéntes marad, akkor igazából nem lesz hatása. Ám az kifizetések jobb elosztása feltétlenül komoly célunk. második pillérben is nagyon sokat elértünk, ebben a frakció egységes, tehát támogatjuk a második pillérben tárgyalási eredményeket, a 30%-os környezetvédelmi intézkedésekhez kapcsolódó kifizetési mérték rendkívül fontos mérték, jelzés arra, hogy mennyire fontos számunkra a környezetvédelme. Amivel nem vagyunk elégedettek, az az első és kettes pillér elosztás közötti pénzelosztás, amely hosszú távon nem maradhat fenn így a hazámban feltétlenül szükség lesz ennek módosítására majd, és ez nem örömteli. Ez a tárgyalási eredmény a, a elfogadhatatlan az, hogy nem kérdőzhetjük meg a állam és fő közötti megállapodás ennek eredményét, és csak három hét múlva értesülünk arról, hogy az eszközök elosztásának mikéntje hogy alakult. A piaci eh, rendszabályok tekintetében frakcióm rendkívül kritikus. Itt többet szeretünk volna elérni. A bor eh, termék eh, szabályozása többé-kevésbé elfogadható, ám a tej esetében abszolút nem jártunk sikerrel szerintem. Nem sikerült olyan szabályozást tető alá hozni. Tehát minden politikai eszköz kivettek a kezünkből, amely a válságmechanizmus kezelése tekintetében hasznos lett volna. A későbbi konferencia során fel kell vessük a tejágazat jövőbeli perspektívájának lehetőségeit. Erre szükség lesz majd, mert hogy nem sikerült teljes mértékben most rendezni. Nincs vége tehát a vitának ebben a témában. Még egy gondolat a Labia jelentéssel kapcsolatban. Zöldként sikernek értékelem hogy a greening a kifizetés alapkifizetés nincs összekapcsolva. A greening az nem önkéntes, és ez helyén való, hogy nem önkéntes vállalkozás, tehát ez teszi elfogadhatóvá, hanem is az egész jelentést, de a lényegét. A többi frakció elmondta, én is elmondom, hogy a, mindez a középtávú pénzügyi keretek megállapodásának függvényében van, ha ott nem lesz megállapodás, akkor nem biztosítottak ezen kompromisszumnak az eredményei sem. A parlátum mandátumát tehát erőteljesen kell érvényesíteni az MFF tárgyalások során, mert hogyha ott nem lesz megállapodás, akkor nagyon sok minden zárójelben marad itt is. Erről tárgyalni kell. Ennyi volna egy rövid értékelés részünkről lesz még elég alkalmunk a parlamentes szavazásig a kompromisszumok részleteibe bocsátkozni. Köszönöm. Martin, e arra la Köszönöm. Martin, most következik Jim Nicholson. Köszönöm. Elnök. This is probably one of the longest drawn out negotiating process. Ez az egyik, talán az egyik leghosszabb tárgyalási folyamat volt, közel négy éve folyik ez, és az európai gazdák hm, talán megkönnyebbülve sohajtanak fel, de nem biztos, hogy mindenki emlékszik még, hogy honnan indult ez a dolog. Azt a kérdést teszik fel majd maguknak, hogy miről is szóltak a tárgyalások. A frakcióm nevében még nem nyilatkozhatok, de a személyes véleményemet elmondhatom. Ami a horizontális témákat, illetve a vidékfejlesztést illeti, ezt tudjuk támogatni. A közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban még sok döntést kell hozni, mielőtt egyértelmű véleményt tudunk nyilvánítani. Az egységes közös piac szervezést valószínűleg majd ellenezzük, de azt hiszem, hogy ez nem lesz újdonság az előadó számára, az elejétől fogva ez volt az álláspontunk. Ez a folyamat, amely alatt hosszú órákat töltöttünk együtt a tárgyalások során, komoly véleménykülönbségek e, voltak a tárgyalócsapaton kívül, e, és e, a folyamat során megtanultuk tisztelni az ellenvéleményt, és számomra ez egy óriási tanulási folyamat volt, Éppen ezért megragadnám az alkalmat, hogy külön köszönetet mondjak a tanácsnak, Simonnak és Dacian Csalosnak az Európai Bizottság nevében valóban kiváló, profi eh, munkát végeztek. A tanácsi tárgyalók eh, hosszú órákon keresztül állták a sarat, mindig kedvesek, segítőkészek voltak, és el kell, hogy mondjam, hogy eh, nem tudom eléggé dicsérni őket. Simon pedig hát külön dicséretet érdemel, hiszen évesek vagyunk. A saját kollégáimnak, szakértőimnek is köszönettel tartozom. A kisebb frakciók képviselői, ez valóban ez nagy megpróbáltatás volt számunkra, főként Luxemburgban nehéz volt, tényleg teljesen megfeszültünk. A, a munkaidő irányelvet nem tartottuk ugyan tiszteletben, mert mindent megtettünk annak érdekében, hogy a folyamat sikerrel záruljon. Felmerül bennem a kérdés, hogy az európai gazdák élete javul-e majd ezáltal. És a válaszom az, hogy nem. Csökkenti majd a bürokráciát, papírmunkát? Válasz megint csak az, hogy nem könnyebb lesz a gazdáknak eh, biztosítani az élelmiszerellátás biztonságát? Válasz, nem. Jobb, mint a eh, jelenlegi kap? Válasz megint csak az, hogy nem. És többet kell tenniük eh, majd kevesebbért a gazdáknak. Ezért majd meg, nekünk szegyezik a kérdést a gazdák, hogy mi is dolgoztunk három éven keresztül. a nagyobb támogatásra van szükség a piac oldaláról, hogy ne kelljen függni annyira a közösségi agrárpolitikától, így a piacra számíthat csak az európai gazdamásra, nem. Egyben megragadnám az alkalmat, északírként, ahogy az akcentusomból azonnal kiderül minden angolul tudó számára, az Európai Bizottsággal állandóan összecsapunk, és a biztos úr biztosított arról, hogy a mi sajátos problémánkra elfogadható megoldást találnak, ezért külön hálás vagyok. Kíváncsian várom, hogy milyen megoldást tudnak javasolni. Egy, néhány személyes megjegyzéssel zárnám hozzászólásomat. Lassan Lassan 24 éve vagyok tagjának a szakbizottságnak, egy pár hónap hiány. Azt hiszem, hogy én vagyok a doaján ebben a szakbizottságban. Fischler, Fisherból eh, reformokat mind eh, megértem. Emlékszem még eh, a vaj hegyekre és a bor eh, tavakra jobb a helyzet? Na igen, hát javult a helyzet, és sose felejtsük el, hogy eh, mekkora utat tettünk meg, mekkorát fejlődött a közösségi agrárpolitika, honnan indultunk és hová jutottunk el. Hiszen néha az ember megfeledkezik erről. A múltban hasonló alkalmakkor parlamenti képviselőként nem volt igazán beleszólásunk a folyamatba. Ezért pozitív fejleménynek tekintem azt, hogy most igenis tudtuk alakítani a közösségi politika reformját. Most először volt alkalmunk ebben a, a parlamentben az Agrárbizottság tagjaiként igazán beleszólni, befolyásolni a jövőt, az elkövetkezendő 7-10 év agrárpolitikáját, és nem lehet mindig mindenkinek a szája íze szerinti a végeredmény. Vannak, akik többet értek el, vannak, akik kevesebbet. Mégis ma jobban érzem magam, mint a korábbi kapreformok során. Azért, mert most beleszólhattam lehet, hogy nem sikerült mindent elérnem, amit akartam, de legalább beleszólhattam, megadhatott az esély arra, hogy a szakbizottságon kerül, hallassam a hangomat, és ez, ezért hálás vagyok. Ez az Agrárszakbizottság számára is egy fontos tanulási folyamat, tanulnunk kell a hibáinkból, mert voltak hibák, és majd a következő reform során talán nem felejtjük el, visszatekintve úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament Agrárbizottsága számára ez valódi mérföldkő volt, úttörő pillanat. Köszönöm, Jim. Az EFD e koordinátorát egy nyúrat nem látom, de van itt valaki helyette, Giancarlo szeretne élni a véleménynyilvánítás jogával. Igen, köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, megköszönöm az elvégzett munkát. Hosszú hónapok óta tartott a tárgyalás, sok kompromisszumra van szükség. Azt hiszem az egész mi, minden olyan szemét illet a gratuláció, aki részt vett ebbe a folyamatban. Nem tudtuk, hogy a luxemburgi események valódi reformot jelentenek, avagy sem. Kicsit keserül a szájíze, nem tudom, mit gondoljak. Ami pedig a greeninget illeti, véleményem szerint egy nagyon stabil javaslatból, egy nehezen érthető, bonyolult valamivé fajult ez. Úgy vélem, hogy spontán módon kell tudni alkalmazni ezeket az intézkedéseket. Aztán még egy dolog. Azon termékekre gondolok, amelyek kaphatnak támogatást. Nos, múlt hónapban arról szavaztunk, hogy mi kerülhet fel ezen termékek listájára. Az elmúlt években sok hibát követtek el a tagállamok, de ne felejtjük el, hogy minden tagállamnak megvannak a saját sajátosságai. Nem azonosak ezek. Úgy vélem, hogy továbbra is a tagállamokra kell, hogy tartozzon az, hogy, ki, hogy eldöntsék, mit termelnek a greening köz, költségeit, árát, a csak a gazdáink egy része fogja megfizetni. Nem mondhatjuk azt, hogy a szerződés egyik cikke miatt nem sikerült megegyezni úgy, ahogy akartuk, de szerintem, hogy lehet azért olyan kapot is létrehozni, ami még közelebb áll a gazdákhoz, amely segíti az, hogy egységesek legyen a sok féleségben célunk a gazdasági növekedés, a növekedés, és Nicholson úr elmondta, hogy reméljük a következő reform vagy reformok még jobbak lesznek, mint ez a mostani. Elnök, köszönöm Giancarlo. Most a kommunisták nevében Rubik úr következik, és így minden. Ez, ezzel az utolsó frakcióra kerül sor. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, egész röviden. a elhangzottak legnagyobb részével egyet tudok érteni. Sok mindenről volt szó, sokat vitatkoztunk erről. Amit meg tudunk tenni, meg tudjuk tenni, amit nem tudunk tenni, nem tudjuk megtenni. Kompromisszumokat kerestünk, kompromisszumokat sikerült kialakítani, valamelyik kielégítő, valamelyik nem kielégítő. De úgy tűnik, mintha egy győzelmi beszédeket hallanák, azt hiszem, hogy a gazdák fogják tudni igazán megmondani azt, hogy mennyire volt eredményes a mi megállapodásunk. Lehet, hogy őket nem hozza annyira lázba ez a megállapodás. Az, hogy kompromisszumot kötünk, nem jelenti feltétlenül az, hogy, az, hogy ez sikeres is lesz a gyakorlatban. A frakció nevében azt szeretném mondani, hogy támogatjuk ennek a megállapodásnak az irányát, az irányultságát, például de például a közvetlen kifizetések esetében még mindig nem valósul meg feltétlenül az igazságosság vagy méltányosság, ami a fiatal gazdákat illeti. Itt nem szeretném még egyszer elmondani a korábban hangoztatott álláspontomat. De azt hiszem tudják, mi itt a gond. Nagyon örülök annak, hogy professzionális volt a tárgyaló csapat viselkedése, de Castro úr, Csolos úr, és rendkívül jó szakmai színvonalat képviselet. Mindennyian tudjuk, hogy mire van szükség, de nem feltétlenül tudjuk ezt úgy megvalósítani, ahogy kéne. Mindennyiunk nevében azt abban szeretnék hinni, hogy a gyakorlatban, a mindennapi életben is megvalósul az a reform, amit most megpróbáltunk elérni. Mindegy, hogy milyen hosszú ideig tart egy döntést meghozni, hogy 20, 30, 40 vagy 50 párbeszéd vagy tri- trialógus háromoldalú megbeszélés kell hozzá, de hogyha valami kielégítő eredményt hoz, hogyha valami a gazdák tettését is elnyeri, akkor az a jó megállapodás. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kollégák! mondja az elnök. Az összes koordinátort meghallgattuk. Örömmel konstatálom, hogy a frakció túlnyomó többsége támogatta politikai szempontból ezt a megegyezést, ezt, az, ezt a megállapodást. Most az árnyékjelentőstevő következnek, és utána a többi képviselő. Mindenkit arra kérek, hogy röviden szóljon hozzá. Egy óránk van még, 50 percünk és utána pedig ugyanebben a teremben tájékoztatóra kerül sor. Megint az. Thank you, Chairman. Köszönöm. Megmondanám, mennyi időm van? Meg tudunk állapodni, ahogy szoktuk. Megalkuszunk. Köszönöm, köszönöm kollégák. Ez a nézők, akik látnak bennünket, úgy gondolják, hogy egy gyönyörű, szép, nászútszerű tárgyalás után mögöttünk. Hát nem. Nagyon kemény ütközések voltak a tanács és a parlament, meg a bizottság között. A biztos úr mosolyog most, de voltak bizony pillanatok, amikor korán sem mosolyogtunk egymásra a tárgyalások során, úgyhogy bizást mondható, amit elértünk, az a politikusok a bizottság és a mi háttércsapatunk kemény munkája, sokszor surlódásokkal terhelt munkája eredménye, és köszönet illeti a tanács elnökségét és a háttérembereket, akiket sokszor nem látunk, holott ők dolgoztak a legtöbbet. A, legdolg, a dolog, amit nem láttunk az utolsó reform során, az a Twitter, amelyben mindenkit bármikor elérhetünk. A BirdLife Europe és European Environment Bureau jelentéseit olvasgattam, és azt mondani, és idézem, hogy a környezet veszélyben van a mezőgazdasági megállapodás miatt, egész egyszerűen nem igaz, nem helytálló állítás. Nagyon-nagyon jól kell tudjunk, tudjuk, hogy ez a reform a védelmét szolgálja. A kifizetések 30%-át környezetbarát intézkedésekhez kapcsoltuk, lássuk meg, mi történik, ezért biztos úr nagyon fontos, hogy keményen ellenőrizzük a reform előre alattát, nézzük meg, teljesítette a kitűzött célokat. Ez nagyon fontos szakpolitikai ö, paradigmaváltás, utaltak erre már. Szerintem ezt tovább kell tárgyalni, megvizsgálva, hogy valóban teljesíti-e a környezetvédelme és a gazdák számára azt a fenntarthatóságú kulcsfontosságú kérdést, amely a lényege a reformnak. A fiatal gazdákkal kapcsolatban különösen örülök az eredménynek. A parlament keményen küzdött egy kötelező rendszerért, a bizottság is támogatta ebben, és a teljes kifezetésen túl örülök, hogy a tanács is támogatta ezt a pótlagos összeget, és ez nagyon jó jelzés a fiatal gazdák számára, hogy lépjenek be az ágazatba a közvetlen kivizetésekre vonatkozó általános megállapodások kapcsolatban legyünk őszinték. Igen, többet kérünk a gazdáktól, kevesebbért. Meg kell nézzük, honnan jön a bevételük, közvetlen támogatás vagy a piac forrásaiból. Erre majd vissza kell térjünk az őszi viták során, hogy a piac képes-e fenntartani a mezőgazdaságot ebben a részesedésben. Együttöntése eljárásban született mindez, ami számunkra is egy újdonság volt, nagyon meredek tanulási görbént kellett felíveljünk, megtanultuk a leckét, és ez beépül majd a következő szakaszba, amikor az eljön. Remélem pozitív lesz ez az eredmény, és az ír gazdákkal őszintén beszélgetem, a más gazdákkal is Európában, bízvást mondhatom őszintén, hogy ez egy jó alkú eredménye. Hoz ugyan változásokat nagyon sok gazda számára, ám, és ehhez idő kell, hogy átálljanak, és a tagállamok kell, hogy ezt az időt megadják, de megőriztük érintetlenül a, a kapot, annak a költségvetését, a fenntartatóságra pályára állítva, ez a gazdák, az állampolgárok és a környezetvédelem számára is fontos, úgyhogy egy kis főhajtással tartozunk egymásnak. Köszönöm. Grazie, Máriad. Köszönöm szépen. Irácsa következik. Köszönöm szépen, elnök úr ahogy azt illik, ugyanúgy kezdem a hozzászólásomat, mint a többi kolléga. Köszönetet mondok, köszönet a, az Európai Parlament és a parlament szakértőinek, a képviselők szakértőinek, Michel Dantán munkáját is megköszönöm. A egységes piaci rendtartás témájában működtem vele együtt, dolgoztam vele együtt, nagyon-nagyon jó volt együtt dolgozni, és Luis Capulas szocialista kollégámnak is köszönetet mondok a vidékfejlesztés és a közvetlen kifejez, kifizetések témájában. Együttműködtünk, nagyon-nagyon jó munkát végzett, sikerült megállapodnia, pedig a kezdetben a kiindulálláspontok nagyon eltérőek voltak. A bizottság eredeti javaslatát tudtuk módosítani, hiszen mindenki úgy vélte, hogy lehet ezen még javítani. Mindenki elégedett. A végeredmény a sok trilógus után pozitív. Vajon ez a megállapodás finomíthatja-e a bizonyos ágazatokat érintő negatív következményeket? Nem tudom. Még mindig nagyon sok kérdőjel van, még mindig nagyon sok nyitott kérdés van, amit meg kell oldani. Nyilván lesznek olyan mezőgazdasági ágazatok, amelyek nehezen fognak alkalmazkodni a reformhoz. Így aztán folytatni kell a munkát, hogy a lehető legkevesebb kárt okozzunk a mezőgazdáknak. Még egy dolog, nagyon fontos, hogy az Európai Unióban megmaradjon az állattenyésztés, megmaradjon a növénytermelés, az európai vidék jövőjének a sorsa a tét, nem szabad ezzel játszani. Én meg vagyok elégedve az ered, a végeredménnyel, még mindig vannak nyitott kérdések, még mindig vannak olyan dolgok, amelyeket a tagállamok fognak végrehajtani. Tehát le kell zárni a nyitott kérdéseket. Még egy utolsó megjegyzés, költségvetés már többször is elhangzott, hogy ez a megállapodás nem lehet szavazástárgya addig, amíg az MFF-ről nincs döntés. Nos, arra kérem a tanácsot, hogy próbáljon meg elmozdulni rigid álláspontjáról, hogy sikerüljön megegyezni az Európai Parlamenten, az MFF-ben hiszen a jelenlegi álláspont sajnos nem elfogadható legtöbbünk számára. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Irácse Britta következik most. Ich möchte mich erst einmal bei allen Mitarbeitern bedanken. Köszönöm. Én is köszönettel szeretnék mondani mindenkinek, aki hozzájárult ez a sikerhez. Óriási munkát végzett mindenki. A munkaidő irányelvet teljesen figyelmen kívül hagytuk de hát a cél szentesíti az eszközt. Az Európai Bizottság és Tanács csal együttműködni nagyon jó volt, de hát az előadók figyelembe vették mindenkinek a véleményét, ahogy azt politikában szükségeltetik. A tolmácsoknak is szeretnék köszöntet mondani, hiszen az agrárdosszéban annyi a szakszó, hogy néha még mi magunk is alig tudjuk követni a szakzsargont, és mégis tudták a tolmácsok a trialógusok során tartani velünk a lépést. Ugyanakkor nem olyan rózsás azért a kép, hiszen különböző véleményeket kellett valahogy összegyúrni egy kompromisszumos csomaggá, és hát szorított az idő, így nem tudunk teljesen elégedettek lenni. Sokan érzik úgy, hogy másképp is alakultak volna a dolgok, jobbak, jobban is alakultak volna a dolgok. Tehát tanulnunk kell az együtt döntésből, hogy a jövőben ezt hogyan alakítsuk. Ezt többen említették már egyébként. A munkakapacitás kérdése is hiszen a, itt a parlamentben kevesebb emberrel, szakértővel kell eh, beírnünk, majd meglátjuk, hogy a jövőben hogyan tudjuk ezt a folyamatot jobban kezelni, levezetni. Ami a piacszervezést illeti, a liberális frakción belül meg fogjuk vitatni ezt a kérdést. Ezen a héten itt Brüsszelben nem lesz ülésünk, egy külső ülésre veszünk részt. Nem tudom, hogy mindenkinek minden tetszik-e, de Strasbourgban a frakciólésen majd visszatérünk erre, és ezt követően tudjuk majd eldönteni, mi lesz a frakció álláspontja ez ügyben. Jelenleg annyit tudok elmondani ezzel kapcsolatban, hogy mindenki a hibernációra készül, nyáron pihenünk, nem télen mint a medvék. Hát, hogy minden na, körbenézek, akkor rengeteg fáradt arcot látok, akkor az azt mondja nekem, hogy ez a kompromisszum jele Európában, hogy aztán maga a kompromisszum jó-e, amit elértünk, azt nem tudom, valószínűleg kell majd változtatni még rajta de hát Németországban egy szövetségi köztársaságban nem csak a nemzeti eh, szempontokat, hanem minden egyes tartománynak a véleményét, sajátos véleményét is figyelembe kell venni. Így tehát a végeredmény eh, a végén lehet, hogy teljesen eltél majd a kiindulási ponttól. Nem tudom, hogy a bürokrácia csökkene végül. Még az is előfordulhat, hogy egyes tartományokban a papírmunka, bürokrácia növekszik és nem csökken. Köszönöm szépen, Elizabeth Köztingeri a, a szó. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, szakértőimnek, asszisztenseimnek, a frakciótitkárságnak. Kiváló munkát végeztek, hiszen az együtt döntésben valóban e, teljesen megfeszített munkát kellett végeznie mindenkinek. Komoly munkája mögöttünk, és bizony össze kellett szednünk magunkat annak érdekében, hogy a vidékfejlesztést ne nyessék meg túlságosan. Az lett volna a legrosszabb ugyanis, hogyha a sikeres, általában elfogadott programokat, vagy széles körben elfogadott programokat megíráltuk volna, és jövőben nem lett volna lehetőségünk arra, hogy még hatékonyabban működjenek ezek. Ez nagyon fontos lépés volt, amelyre büszkék lehetünk. Eh, fontos, hogy a megoldások, bármilyen megoldásra jutunk, az eh, pragmatikus eh, legyen és gyakorlatba átültethető. A kap sajnálatos módon nem lett igazán egyszerűbb. Az újságíróknak próbáltam az ekvivalencia modellről kis előadást tartani. Fontos ugyanis elmondani, hogy a gazdák, akik már így is nagyon sokat tettek Európáért, ne kerüljenek a megélhetésük, ne kerüljön veszélybe főként a biogazdálkodás terén, hiszen ezt a fogyasztók keresik a biotermékeket, és a vidékfejlesztésen belül azt hiszem, hogy talán sikerült ennek az alapjait megőrizni, de azt tudjuk, hogy minden a finanszírozástól függ, ezért olyan nagyon fontos, hogy az állam és kormányfők akik a költségvetésért felelősek, és elvégezzék a házi feladatukat, hogy ne tévesszék szem elő a célokat. Ami az erdőgazdálkodást illeti, az Európai Bizottság javaslatát el tudtuk fogadni, annak érdekében, hogy ne nőjön tovább a bürokrácia, a papírmunka, és sőt, még talán valamennyire egyszerűsödött is eh, a helyzet nagy eredménynek tartom, hogy a fiatal gazdák számára talán a pályakezdést e, könnyíthetjük, az a gazdálkodást vonzóbbá e, tehetjük, ez mindenki számára fontos. Illetve a jövedelem támogatás és a kockázat e, biztosítás tekintetében hát szűz területre tévedtünk a vidékfejlesztés ezen e, részével. A gyakorlatban dől majd el, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok hogyan tudják sikerrel átütetni a gyakorlatba ezeket az új intézkedéseket. A hátrányos helyzetű területekre vonatkozó reformok e, igen problémásak voltak, végül egész tűrhető reformra jutottunk, ugyanakkor ez roppant kényes terület. Hogyha az ezekre a régiókra nem figyelünk oda, akkor a hitelességünket veszítjük el, ez az Európai Unióban a felelősségünk, éppen ezért a hátrányos helyzetű e, régiók támogatása különösen fontos, hiszen itt, itt e, óri, óriási, tulajdonképpen szembeszélve mennek a gazdák, hogyha használtam ezt a képet, sokan ezek körülmények között kell gazdálkodni, mint máshol. Itt van például az, hogy a hegyvidéki gazdálkodás esetében nem lesznek maximális támogatási összegek, nem lesz ilyen plafon éppen azért, mert egy ilyen hátrányos helyzetű régióknak minősülnek a vidékfejlesztésben arról kell megbizonyosodni, eh, hogy ezeket ne felejtsük el. Nagyon fontosak a minőségi intézkedések is így, tehát vidékfejlesztés dosszéban óriás eredményre jutottunk, de az igazi kihívás majd az lesz, hogy hogyan tudjuk ezt az átültetni gyakorlatból, illetve ez hogyan jelenik meg az MFF-ben, a pénzügyi eh, perspektívában. Még egyszer köszönöm a tárgyaló csapatmunkát, főként Luisnak köszönöm, a türelmét, az EPP-ben nem találtak süket fülekre, ami aggodalmaink, ezt köszönjük Luisnak. Te Elizabeth. Köszönöm, következik Olejnicsák úr, aztán Kalnyete asszony. Chcę przyłączyć się do tych wszystkich podziękowań dla zarówno naszych partnerów, e, parlamentarzystów. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm. Nos, parlamenti képviselőtársainknak köszönhetően, illetve a, azoknak a szakértőknek, a titkárságnak köszönhetően, akik segítették a munkánkat. Jó volt a munka. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a kap reformja szerintem nagyon jó, és lehetővé teszi, hogy változtassunk az európai eh, agráriumon, hogy környezetbarátabbá tegyük ezt. Nagyon komoly előnyöket jelent majd ez a, eh, az európai gazdák eh, számára, éppen ezért ezt óriási sikerként könyvelném el. Fel kell menni a szavunkat azok ellen, akik azt mondják, hogy a, a nem egyszerűbb a kap, mert igenis egyszerűbb a kap. Nagyon fontos egyszerűsítésekről van szó. A, azt gondolom, hogy a közigazgatási költségek is csökkennek. Egyébként pedig sokat költöttünk a tanácsadásra, és ez mindenképpen igazi támogatást segítenünk kell őket, ezen reform keretein belül. Megoldást találtunk arra is, hogy ezek az ellenőrzések ne legyenek megszorító jellegűek, hanem hanem a mezőgazdák, vagy a gazdák számára ez egyfajta segítséget is nyújt. Tehát együtt kell működni a gazdákkal. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, amit hát sajnos nem sikerült elérni, vagy nem sikerült benne tartani a elképzeléseink között. Nos, úgy gondolom, hogy nem minden gazda jut hozzá ugyanolyan közvetlen kifizetésekhez. Vannak nagyon nagy eltérések a tagállamok között. Még a régi tagállamok között is remélem, hogy a dolog megváltozik, és meg kell várni természetesen, hogy az MFF, új MFF hogy fog kinézni. A második pillérben Lengyelország helyzete is kérdéses. A fiatal gazdák támogatása, a vidéken élő női gazdák kérdése. Nagyon komoly problémák vannak. A finanszírozás negyede elvész, tehát ettől elesnek a lengyel gazdák, hát sajnos hasonló helyzet más európai tagállamokban is. Jelenleg az Európai Bizottságnak kötelezettsége, hogy együttműködjenek a tagállamokkal, azért, hogy ezek az intézkedések létrejöjjenek, azok a célkitűzések, amikről ilyen sokat beszéltünk, megvalósuljanak a mezőgazdasági termelés fokozása, az élelmiszertermelés fokozása, ezek a célok, de a környezetvédelem és a munkahely teremtés vidéki területeken is ilyen célok. Aztán a minőség javulásáról is beszéltünk. Úgy vélem, hogy az Európai Bizottságnak nagyon nagy szerepe van ebben, és természetesen a tagállamokra is komoly felelősség hárul. Adesso abbiamo Sandra Cagnete e... Most Sandra Cagnete következik, és aztán Eckhout úr. Köszönöm. Miniszter úr, biztos úr, először is szeretnék köszönetet mondani az összes jelentéstevőnek, egyik jelentéstevőnek, szakértőnek, asszisztensnek. Nagyon komoly erőfeszítéseket tettek, nagyon komoly munka van a megállapodás mögött. Örülök annak, hogy részt vettem ebben a folyamatban, és hogy befolyással lehettem a közvetlen kifizetésekre. Nagyon fontos kérdés ez a balti államokban is. Számukra fontosak a közvetlen kifizetések. Egy kérdést szeretnék föltenni biztos úrnak és miniszter úrnak is. Mi lesz a következő lépés? Mi lesz ezzel a Mit lesz azzal a három kérdéssel, amit ami még mindig nyitott az MFF-ben. Ki fog dönteni ezekről a kérdésekről? Ugye ezek a nyitott kérdések az MF tárgyalás csomagba tartoznak. A Lisszaboni szerződés értelmében a parlamentet kivonják a döntéshozatalból, de szerintem ez hely, nem helyén való. Ennek precedens értéke lesz, és nem szeretném, hogyha ez így lenne. Úgy vélem, hogy ez a mandátumunknak, a, a, a külső konvergenciáról szóló mandátumunknak sem felel meg. Köszönöm szépen, Szandra mondja az elnök. Kérem kollégák, röviden, röviden szóljanak hozzá. Szandra ezt megtette. Most egy úr következik. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is a horizontális rendelettel kezdeném, mert a zöld frakció nevében hányék előadója voltam ennek a témának. Lavia úrnak köszönöm akivel együttműködést. A zöldek a rendelet ellen szavaztak, szavaztunk a penárison, de meg kell, hogy mondjam, hogy azokat a változásokat tekintve, amelyekkel javult az eredeti javaslat, például a gazdák, a gazdák szaktanácsadói szolgálata, illetve a kizöldítés tekintetében sokat javult a szöveg. Persze a frakciónk szempontjából még mindig nem jó a, a nem ideális a helyzet, de hát még változhat a dolog. Ugyanakkor egyértelmű politikai nyilatkozóra van szükség. A hivatalos labban a hivatalos, az Európai Unió hivatalos közlönyében egyértelmű ö, nyilvános nyilatkozatra van szükség a, a növényvédőszerekkel kapcsolatban. És bizony a közvetlen kifizetések maximalizálása tekintetében ö, nem vagyunk elégedettek a, a, az eredménnyel, ami pedig a kizöldítést illeti, a papíron szépen néz ez ki, de mit jelent ez majd a gyakorlatban valóban működőképes és hatékony, hatásos lesz ez? Nem vagyunk erről meggyőződve, értem mi a különbség eh, a status quo-hoz képest az új csomag mit változtat. Ez nagyon fontos számunkra, a zöld frakció számára, tehát közvetlen kifizetések ügyében először eh, eh, komolyan elemeznünk kell ezt a csomagot, mielőtt végső véleményt nyilvánítunk. Kritikus ez, ugyanis a greening, a kizöldítés nem csak egy szó, hanem egy, egy olyan eh, megközelítés, amelynek a gyakorlatban is érvényesülnie kell. Arra José Bové. Köszönöm, José Bové következik, és utána Mátó kolléga. Oui, uh... Köszönöm. Sajnálom, hogy a tanács képviselője mm, pont nincs a teremben, amikor eh, Hozzászólok, de hát majd elmondják neki, hogy mit mondtam. Először is elmondanám, hogy szomorú vagyok ma, ma délután, ezen a szomorú délutánán. E, nem vagyok elégedett azzal, hogy alakult ez a dosszié, nem tetszik ez a csomag, ahogy ide eljutottunk, az sem. Ez a projekt e, számomra e, ugyanis nem a 2011-es eh, ígéreteknek eh, vagy prioritásoknak, céloknak felel meg. az agrárpolitika liberalizációjával eh, indult ez, Fisherból asszony indította ezt be. Ez volt a 2003-as projekt ma. Mivel van dolgunk? Ez nem a parlament vagy a bizottság hibája, a tanács hibája, ugyanis afelé haladunk, hogy újra nacionalizálódik, újra tagállami szintre helyeződik az agrárpolitika, ez szemem megy az európai projekttel, ez az igazi óriási probléma. Ami a maximalizálást, illeti a degresszivitást, a kizöldítést, mindig tagállamról tagállamra változó rendszerről beszélünk, nincs egy általános európai rendszer, és eh, a degresszivitásról ha beszélünk, ott változik a helyzet, de a kizöldítés semmit sem változtat. Monokultúrákról beszélünk majd a, a termőföld 80%-án, ezért vagyok szomorú, ezért vagyok csalódott. Ugyanakkor Michel Danten nagyon kemény kezzel vitte a piaszervezést, ugyanakkor a tanács a 43-as cikk tekintetében egyszerűen nem volt hajlandó engedni. Itt alapvető fontosságú gazdasági döntésekről van szó. Elfogadhatatlan veszély ez a tanács részéről a 43 per 3-as, ugyanis a parlament kompetenciáját illeti, és a, a tanács egyáltalán nem volt hajlandó tárgyalni erről. Ez elfogadhatatlan, és én nem tudom azt elfogadni, hogy a tagállamok így döntsenek, úgy döntsenek, hogy a parlamentnek nemet mondanak, nem kezelnek minket egyenrangú félként. Éppen ezért remélem, hogy tovább tudunk lépni, addig is az Európai Parlament a trialógusban elnyerte az őt megérde, meg, megillető helyet, ugyanakkor továbbra is szeretne minket perifériára szorítani, a tanács is ezt nem hagyjuk. Bene, grazie José. Köszönöm, José. Mato Androver, és aztán Eszter de Lange következik. Köszönöm, elnök úr! Hát soha nem lehet senkinek a szája íze szerint tenni, ez valóban így van távirati stílusban hadd mondjam el azt, hogy mennyire örülök annak, hogy elértük ezt az eredményt. Kaveni miniszter úrnak, Csolos úrnak, illetve a jelentéstevőknek is gratulálok. Mind a három intézmény megtudta, hogy mire képes, minden, mind a hárman engedtünk egy kicsit, és így nagy eredményt értünk el. Néhány héttel ezelőtt azt hiszem, ugyanígy éreztem magam, mint önök amikor a halászati bizottságban sikerült egy megállapodást elérni. Nos, hasonló dolog történt ott is, tehát meggyőződésem, hogy ez a mai nap nagyon boldog és kellemes nap mindannyiuknak. Azt is látjuk, hogy nem volt könnyű ideig eljutni. Spanyolországban harcoltunk az értékeink, érdekeinkért, tehát például a spanyol mezőgazdaságért. Megpróbáltunk a teljes tarifát eltörölni. Örülök annak, hogy azon ágazatok továbbra is megkapják a támogatást, amelyre rászorultak, és annak is örülünk, hogy nem lesznek olyan ágazatok, amelyek úgy kapnának támogatást, hogy erre nem szorulnak rá. A greening megváltozott az első javaslathoz képest. Azt hiszem, hogy Európában vannak a legmagasabb környezetvédelmi normák, szempontok, és ezért fontosnak tartom a Greening által bevezett változásokat. Nos, örülök annak, hogy megmaradt azon területek nagysága, amely megművelhető területek nagysága, amelyek jogosultak a közvetlen kifizetésre, ezt nem csökkentették. Örülök a politikai megállapodásnak. Üdvözöljük ezt. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Dotz asszony, és aztán Gilling asszony. Thank you. Köszönöm, elnök úr nagyra becsülésem szeretném kifejezni munkája iránt, és nagyra értékelem Csolasz biztos úr és Kavni miniszter úrak munkáját is ebben a folyamatban. A legtöbb északi ír gazda választókörzetemben is, miközben a nehéz éghajlati körülményekkel kell, hogy szembenézzenek, a piaci kihívásokkal küzdködnek, nagyon szeretnék tudni, hogy világosan látható-e a jövő a következő öt évben, megélhetésük, gazdaságuk, családjuk jövője tervezhető-e. Szakbizottságomban is erre az átláthatóság világosságra törekedtünk. A politikai megállapodás azt kell jelentse, hogy ezt elérjük. Ugyanakkor ez csak rész sikereket hozott, hiszen az MFF nagyon fontos elemeit még nem lehet megtárgyalni a parlamentnek mégis ennek hiányában is meg kellett állapodjunk. Ebben az értelemben tehát nem látunk világosan a következő évekre vonatkozóan. Legtöbb északi gazda azt szeretné, hogy egyszerűsödne a bürokrácia, a papírmunka, amit eh, el kell végezzenek, nap mint nap ki kell töltsenek. Ezt nem kapták meg ettől ebben a megállapodásból, sőt, a büntetéseket könnyebben kiróhatják rájuk, mint korábban. Észak-Írországban a mezőgazdaság a gazdasági növekedés motorja lehet kulcs gazdaságazat, és nagyon nehéz időket él meg az észak gazdaság egésze. Munkahelyek szűnnek meg, szűkül a gazdaság. A fenntartató versenyképes mezőgazdasági ágazat ezért abszolút kulcsfontosságú gazdaság egészének növekedési esélyeit mérlegelve. Egyes témák, amelyeket már beszéltünk, ma üdvözlendők. Ám különösen aggaszt az aktív gazda meghatározásának átalakulása, és a mi sajátságos északír mezőgazdasági birtok szerkezetünkben ez nehézséget okozhat. Nagyon kicsit át a negatív lista, ám bizony elmondható, hogy nem biztosítható az, hogy azokhoz mennek a pénzek, akik a kockázatot vállalják, és ténylegesen a kezük munkájával élelmiszer termelnek az adófizetők támogatását élvezve. Ennek további tisztázása ennek a rendszernek átláthatóbb téveletétele abszolút üdvözlendő volna. Üdvözlöm aztán azt a gondolatot, nem tudom, hogy valóságot tükröze vagy sem, hogy regionalizálódik a kap majd, Guinness asszony beszélt a szociális médiumokról a, és az azonnali Twitter és Facebook reakciókról. Most Észak-Írországban, Angliában, Skóciában és Velszben teljes szabadságot kell kapjanak, hogy a mezőgazdasági minisztérium úgy hajtsa végre a kapot, amely leginkább szolgálja az érdekeiket a szabályokon belül. Reméljük, hogy ez nem csak ígéret marad. Legyünk méltányosak a ágazattal. Észak-Írországban a tejtermelés rettetesen fontos a mezőgazdaság, meg a gazdaság egészen növekedése szempontjából. Értetlennek tartom, hogy most, amikor 2015-ig volt a szabályozás érvényesül, a kap részé az egyetlen válasz erre a kihívásra egy szeptemberi magas szintű konferencia összehívása volna. Szükség van piaci intervenciós eszközökre ezek abszolút észszerű, értelmes megoldások, és, meg, és megelőzhetik, hogy a 2008-9-es összeomlás újra megtörténjen. A gazdákat nem nagyon érdeklik a, az, hogy hogyan, milyen nehéz nekünk megállapodni itt Brüsszelben. Nekik az érdekes, hogyan hajtják ezeket végre az ő érdekükben, ezek megállapodásokat helyben. Korai még talán mondani, hogy alakul mindez, meg kell nézzük, meg kell lássuk, hogy alakul a végrehajtása a megállapodásnak, és hogy a plenárison milyen szavazatot kap majd, lezárva a jogalkotási ciklus folyamatát. Köszönöm. Girling, és aztán Jéga következő. Köszönöm. Of course I, along with everybody else, well... Persze, én is üdvözlöm azt a tényt, hogy sikerült megállapodásra jutni, de Cavani úr elmondta uh, az elején, hogy a kiszemíthatóság, a jogbiztonság miatt üdvözli ezt a csomagot. De hát hol van itt a kiszemíthatóság, a jogbiztonság? Olyan sok mindenről nem állapodtunk még meg, még olyan sok minden van hátra. De akár csak többen előttem, uh, nekem is uh, az okoz felfájást, hogy hogyan fogom, hogyan fogom elmagyarázni a gazdáknak, hogy most mi lesz. Azt mondták, hogy most már minden biztos. Hát az biztos, hogy az SM-tól kezdve 30%-át elvesztik a közvetlen kifizetéseknek, kivéve, hogyha ezeket a zöldítési intézkedéseket végrehajtják, amit va, va, vagy megy, vagy nem, aztán két évek később már büntetést is kell fizetniük, hogy ezt neked nem hajtják végre. Akik környezetbarát módon gazdálkodnak, már most is, azokban felmerül majd, sok tagállamban, például az én hazámban is, hogy akkor honnan jön majd a támogatás, hiszen hogyha a kettős pilleren belül a lista végén szerepelnek, akkor nem olyan rózsás kép, mint ahogy azt többen javasolt. A leg eh, eh, elszomorítóbb azonban a közös piac szervezése, CMO, a, sorolhatnám, hogy mennyi eh, szigorú szabályozás, bürokrácia, papírmunka, ami mind-mind költsége és időigényes. Hát azt hittem, hogy a, eh, ettől már távolodtunk, eh, sőt a reform folyamat elején is arról beszéltünk, a retorika arról szólt, hogy egyszerűsítés, bürokrácia csökkentés, úgy tűnik, hogy egy lépést előre, kettőt hátra inkább a tendencia. Végezetül, még senki nem mondta el, én azonban fontosnak tartom, hogy rámutassunk, nagyon szomorú fontosnak tartom, hogy a parlament eh, kinyilatkoztatott eh, célja az volt, hogy teljesen átláthatóak legyenek ezek a rendeletek. A parlament ezt kérte, ez minthogyha teljesen eltűnt volna. Ez sajnálatos, roppant sajnálatos. Oké, okay, Elizabeth Jégele, poi vicepresident. Elizabeth Jégele, kap most szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, tanács miniszter úr, ez első alkalom, hogy így összeülünk a tárgyalások után. Elmondható volt korábban, hogy ö, mérföldekre álltunk egymástól, és bizony nagy sikernek könyvelhető el az, hogy végül is kompromisszumra jutottunk. Ez a politikai eszmecserék során a koordinátorok bevonásával sikerült végül is ezt a közös irányvonalat megtalálni. Persze tudjuk, egyik vagy másik pont további tárgyalást igényel majd. Én személyesen Danton úr említette, hogy nem ért mindenben egyet a Német Szövetségi Köztársaság álláspontjával, az abszolút előrelátható volt. Ám mégis azt mondhatom, olyan kompromisszumot találtunk, amely nem vesztette szem elől a közgazdasági szempontokat, ám ugyanakkor az ökológiai szempontokat is méghozzá, e, megjelentette méghozzá erősebben, mint korábban történt. Ez a közös, ám mégis az európai tagállamok különbözőséget figyelembe vevő kap jöhet létre. Tehát, tehát ha végül is nem tudunk mindent véglegesen megszagozni és hagyni, hiszen vannak még függőben levő dolgok, mégis megvan a felhatalmazásunk, és ezt komolyan kell vegyük, hogy otthon a gazdáknak és a többi állampolgárnak, akik függenek a pénzügyi keretektől, megadjuk azt a biztonságot, mely alapján tervezhetnek a gazdaságaikban, akár a mezőgazdaságban. Engem az érdekel, elnök úr, hogy jelenleg hogy néz ki a konkrét menetrend, amelyen mi is dolgozhatunk, annak érdekében, hogy pozitív és gyors eredményre jussunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Elizabeth Szikereszki úr következik most, és aztán Elgold úr. Köszönöm. Úgy látom, hogy némi optimizmus uralja itt el a termet. Azt hiszem, hogy kicsit belefáradtunk a hosszú tárgyalásokba, talán többet is tehetünk volna, jobban is megtehettük ezt volna, de a költségvetést nem a parlament szabta meg, hanem a tanács 11%-kal, azaz 40 milliárddal kevesebbet kaptunk. Így aztán számos dolgot, számos célkitűzést egyszerűen nem lehet megvalósítani. Például a közvetlen kifizetések növelését sem lehetett megvalósítani. Voltak olyan tagállamok, akik a második pillérben negy, második pillanatban 30%-os csökkentést kellett, hogy elszenvedjenek. Végül is válságot élünk meg. Vajon, me, vajon megerősítettük-e a, a gazdák helyzetét a piacon? Nem tudom. A beavatkozásokat csökkentettük-e? Ezt igen. Azt szeretnénk, hogy a gazda jobban, nagyobb erővel részt vehessen az egységes piacrendezésben. Én úgy gondolom, hogy a stabilitást úgy tudjuk garantálni, hogyha minél koherensebbek vagyunk. A gazdák fizetésével kapcsolatban lehet, hogy nem ideális az eredmény, de a kap környezetvédelmi politikává is vált, ezt egyértelműen ki kell mondani. Még két dolgot hadd mondjak el. Ne felejtjük el, hogy a vidékek, vidéki területekre a kohéziós politika is vonatkozik, a kohéziós politika pedig sok, sokszor leginkább a városi területekre, vagy elvárosiasodott területekre koncentrál. Úgy vélem, hogy az, a kapnak a piacokkal is kell foglalkozni, tehát hogy az európai piacot nyissuk harmadik országok felé. kohéziós politikáról és a kapról úgy kell beszélni, mint a gazdák életének meghatározóiról. Köszönöm, elvordul következő. Köszönöm, elnök úr, mint a korábbi hozzászólók, én is. Szeretném megdicsérni parlamenti kollégáimat, akik kemény munkát fejlettek, fejtettek ki régóta a parlament tárgyalói csapatában az elmúlt hónapok során. Különösen fejet kell hajtanom az ír elnökség önminiszterülő csapata előtt. Személyesen ismerem, tudom, mennyire profi, el, elszánt, felkészült csapat ez. A Lisszaboni szerződés óta először hajózunk ezeken a feltérképezetlen vizeken, és mégis prima munkát végeztek. Az én intézmények az új hatalom hatalommegasztási struktúrában világosá tették, hogy nagyon sok tanulni való van, nagyon sok módosításra van szükség a munkamódszerbe. Mi a parlamentben is mutat hogy 8000 módosító érkezett, maratoni szabadási ö, ülések tört, került sor, új eljárásokat vezettünk be. A bizottság és a tanácsra összevetve a, az emberi erőforrások kihasználását is lehet javítani, és lehet, hogy a bizottság, a tanács, a parlament tárgyalófelei összeülhetnének már talán a következő kap reform előtt, előre tekintve, hogyan tudjuk most stratégilag megtervezni ezt a jövőben. A kap körüli kérdések továbbra is napi renden maradnak, és az MFF nagyon fontos kérdéseihez kapcsolódnak, valamint azt is látni, hogy a kap hatásait nyitva kell hagyni a tárgyalás előtt. Nem lehet a gazdák érdekeit hatékonyan képviselni, hogyha nem kapjuk, hogyha csak a legfontosabb információk, hogyha utolsó pillanatban kapjuk meg a tanácstól például. Tehát azok, akik a tárgyalási csapaton kívül állnak, azok is kell, hogy tájékozódhassanak véleményformálásukról. Üdvözlöm a rugalmasságot, amelyet a tagállamok megkaptak, amely azt jelenti, hogy újra lehet majd tárgyalni egyes kérdéseket a tagállamokban, hogyan lehet értelmezni, végrehajtani ezeket a pontokat. A vita ezen része legalább olyan fontos a gazdáknak, mint a már most lezárult rész. Támogatom azt, hogy a kevésbé kedvező területekre vonatkozó szabályozást elhalasztottuk, mert ez túl bonyolult, megszakítaná ennek a fontos vitának a folyamatát, jó, hogy elnapoltuk. Üdvözlöm azokat az erős intézkedéseket, amelyeket a fiatal gazdák érdekében hoztunk. Vissza kell gondolnunk talán arra, hogy ez talán a legjövőre tekintőbb eleme az egész csomagnak. Szeretném aztán tisztázni majd, hogy a, a piaci egyensúly hiányok kezelésére milyen megoldásokat találunk majd ki. A ír gazdaság szempontjából nagyon fontos, hogy a rugalmasságok kövessék a termelő gazdák igényeit, akik a 2020-as célokat kell, hogy teljesítsék. És végül elnök úr, köszönöm. Remélem, hogy nem a túlzott, nem, eh, hogy sikerre elünk az eszűhítésben és a bürokrácia leépítésében. Én a egyik szerzője voltam a vonatkozó jelentésnek, a bizottság és a tagállamok kell, hogy figyelemmel kísérjék a reformok végrehajtásának mikéntjét. Polszon asszony. Tack, herr ordförande, och jag skulle vilja tacka alla inblandade fram... Köszönöm, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ebben a folyamatban. Köszönet a parlament munkatársainak is, kiváló munkát végeztek. Büszkék lehetünk magunkra, jó munkát végeztünk. És azt hiszem, hogy nagyon-nagyon konstruktív volt a tárgyalások hangvétele, már az elejétől fogva. mindenki nagyon meg van elégedve a jól elvégzett munkával, de azt hiszem, hogy van itt még egy részlet kérdés, amiről többet kéne beszélnünk. Arról van szó, hogy nem beszélünk azokról a dolgokról, amikben nem tudtunk megegyezni, azokról a, dolg, azokról a dolgokról, amelyek nem is tartoznak a amely nem is tartoznak a parlamentre, olyan kérdésekről van szó, amely ről a miniszterelnökök és állam és kormányfők zárt ajtók mögött döntenek, például a különböző plafonok ért, értékéről. Ezt nem tudom elfogadni. A költségvetés tartalmának részleteiről nélkülünk döntöttek, ez elfogadhatatlan, erről közösen kéne dönteni, és nem csak a kapra gondolok, hanem az Európai Unió jövőjéről, jövőjére. Arról beszélek, hogy az európaiak mennyire fognak megbízni az EU-ban, hogy ez mi, milyen demokratikus deficittel jár. Szerintem ez nagyon-nagyon súlyos a probléma. Még egyszer szeretném azt elmondani, hogy az Európai Parlament igenis jól végzett munkát, jó, jó munkát végzett annak ellenére, hogy elég kaotikusan kezdődött, és zajlott ez a folyamat óri. Köszönöm. Szeretném én is megköszönni mindazoknak a munkáját, akik részei voltak a tárgyalási csapatnak. Góliát harca volt Dávid ellen, vagy Dávid harca Góliát ellen. Mindenképpen bebizonyítottuk, hogy Dávid mindig megnyeri a harcot. Ezt a mi tárgyaló csapatunk bebizonyította. Tehát mi a tanácsadói, kevés tanácsadói és asszisztens csapatunkkal sikerrel jártunk. Ez bizony ö, nagy tiszteletet vívott ki a szakértőink számára. Új reformot sikerült pályára bocsájtani, amely a mezőgazdaság ökologizálása, fenntarthatóbbá tétele, versenyképesebbé tétele egyszerre kell megvalósuljon, gondolkodva arról is, hogy a polgárok érdekeit figyelembe veszi a mezőgazdaság reformja. Igaz ez a bio mezőgazdaságra is, meg a hagyományos mezőgazdaságra is. A kultúrtájat szeretünk volna fenntartani, és az egészséges megfizető élelmiszert biztosítani. Ez volt a reform célja, és az is, hogy a mezőgazdaságot bürokratikus terheit csökkentsük. Mindehez azonban gyors megoldást kell találnunk az MFF tárgyában, hogy a gazdák és a maga az államigazgatás is fel tudjon készülni a jövőbeli végrehajtásra, azokra az irányokra, amelyekhez igazodniuk kell. Jól tudjuk, milyen hatalmas feladat lesz az elosztás, nem tudjuk, hogy fog ez kinézni, nem tudjuk, hogy fog kinézni a társfinanszírozás alakulása, az első pillérből a második pillérből átmenet, mikéntjét sem látjuk, nem látjuk, hogy a capping hogyan alakul majd. Mindez az MFF-től függ. Számomra nehéz elfogadni a most rendelkezésre álló információ alapján, hogy a megtűzött reform valóban elégségesen, mert ha a tanács továbbra sem tartja tiszteletben az együttdöntési eljárást, akkor az egyikünk számára sem teszi a jövőt egyszerűbbé. Nem tudom elképzelni, hogyan tudom majd hosszú távon hogyan tudunk majd folyamatosan egymást perelve az Európai Bíróság előtt tovább lépve és jó politikákat, jó megoldásokat létrehozni. Mert folyamatosan az elutasításokba ütközzünk. Egy fenntartható, jó működő mezőgazdasághoz ez kellene. Egyes területeken elértük ezt már, más mezőgazdaság más területein még nem. Kompromisszumokra van szükség ahhoz, hogy ezeket a célokat mindenhol el tudjuk érni. Most a német frak frakció német tagjainak mondom, hogy megnyitottunk egy ajtót az ökológiai termelés előtt. Persze ez még nem sarokig nyitott ajtó, de legalább résnyire kinyitottuk, erre lehet már építeni, és kéz a kézben a gazdákkal együtt át lehet lépni ezen az ajtón. A reform végrehajtása során lehet majd erre építeni, és remélem senki sem gondolja azt, hogy ezt az ajtót újra becsukja majd a jövőben. Köszönöm. Grazie. Vicepresidente Vacekowski, poi... Köszönöm, társadalmi Kulovszki úr következik most, és aztán Szárvámá. Panie Przewodniczący, e, Köszönöm szépen. Komoly munkát végeztünk, és a záró dokumentum sokkal-sokkal jobb, mint az kezdő, a kiindulási alap a kezdő dokumentum. Nagyon sok pontban javítottuk, módosítottuk a bizottság javaslatát, tehát elismerés életi az elnököt, a jelentéstevőket. Ilyen szempontból nagyon is kielégítő volt ez a munka. De hadd mondjam el azt, hogy van még néhány kétségünk, akapról szóló jelentés, vagy a kapról szóló megállapodás egyfajta diszkriminációt is tartalmaz. Régi és új tagállamokra gondolok, vannak olyan tagállamok, sokkal többet kapnak, van és vannak olyanok, amelyek kevesebbet. Hát ez egy nagyon komoly paradoxon, hiszen a gazdag országok többet kapnak, a szegény országok pedig kevesebbet. Hol van itt a megállapodás? Szeretnék kritikusan szólni erről. Diszkrimináció jelen van Európában, ez tény. Próbálhatjuk ezt minimalizálni, vagy kozmetikázni, de attól még megvan a diszkrimináció. Aztán a környezetvédelem kérdéséről szeretnék beszélni. De itt is azt hiszem eléggé képmutatóak vagyunk. A greening nagyon szép gondolat, de nem tudom, hogy itt a környezetet akarjuk védeni, vagy kevesebbet akarunk termelni Európában, és többet akarunk importálni, tehát az Európai Unión kívüli területekről több élelmiszert kívánunk behozni. Tehát nem tudom, hogy most az, az ipari lobbikra gondoljak, vagy a környezetvédelmi lobbikra. Kinek tesz jót ez a greening? Bizonyos területeken valóban jót tesz a greening, nem tudom, hogy a nagy ipari termelők mit gondolnak erről. Ők káros hatással is lehetnek a környezet erre. Nem tudom, hogy az elnök úr mit gondol a dohánytermelekről, Lengyelországban például 15 ezer dohánytermelő nem jut hozzá jövedelméhez, nem jut hozzá segítséghez. Gyakorlatilag ebből áll az összes, ez, ez jelenti a bevételük legnagyobb részét. Nem tudom, hogy menjenek el valahova? Máshova a dohány termeszteni? Talán Meggéniz asszonynak tetszik, és ez az ötlet, hogy elmennek mondjuk Írországba. Sajnálatosnak tartom, hogy ez így alakult, ezek a mező, ezek a gazdák a támogatás nélkül nem képesek nem képesek megélni. Nagy, nagyon sajnálatosnak tartom, hogy ezzel kapcsolatban nem sikerült megegyezni. Tehát csak részben vagyok megelégedve az eredménnyel. Azért, mert diszkriminatívnak tartom a megállapodást, ezért kellett ilyen kritikusan fogalmazom, De még egyszer köszönet a kiváló együttműködésért és az elért eredményekért. már képviselő következett, és, a, és Kerenyovszki lesz az utolsó hozzászól. Köszönöm, elnök úr. Fogy az idő. Én a greeningre fogok csak koncentrálni, hiszen eredetileg ez volt a kulcs szava a kapreformjának. Örömmel látom, hogy az eredmény tükrözi a józan ész meggondolásait, hisz szemben zöld barátaimmal én úgy gondolom, hogy lényegi különbség van a gazdasági politika, vagy a belső piac megerősítése, illetve az agrárpolitika között. Gondoljanak bele, milyen ostobaság volna, hogyha azt kér, ugyanezen greening intézkedést kérnénk a tagállamoktól, ahol csak zöld mezők vannak, meg egy másik tagállamtól, ahol csak tavak meg erdők vannak. Nem lehet ugyanazt követelni, ugyanazt a greening intézkedést. Ezért üdvözlöm, hogy végül is egy kiegyensúlyozott eredmény jött létre a greening tekintetében. Köszönöm. Grazie, thank you very much. Now, Kalin... Köszönöm, Kalinowski az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Magam is gazdag ként visszhangozni tudom csak ismét. Azt, hogy ez a megállapodás több kötelezettséget ró a gazdákra, anélkül, hogy pluszt kapnának. És sok esetben nem kaptak objektív kritériumokat a közvetlen kifizetések irányában eligazítva őket. És a történeti mércék a kalkulációkor jelentős, mér, jelentősét kaptak, ez nem teljesen igazságos. Ugyanakkor a reform célja az, az is volt, hogy legitimebbé tegyék a kapott. 30%-át a mezőgazdasági termelésnek greening intézkedésekhez kapcsolták, illetve a, tá a támogatások 30%-át. Agrár környezetvédelmi programokat határoztak meg, akkor ha ez így van, akkor meg kell változtatni a kap nevét. Ez a közös mezőgazdasági és környezetvédelmi politika nevét kell, hogy kapja akkor, már csak a legitimitás okán is. Egy kérdésem is volna. További kétszázalékos támogatást kap a fehérje növények termelése, ugyanakkor tiltják a fehérje növények termesztését bizonyos területeken ökológiai megfontolásokból. Itt ellenmondást látok. Oké, okay. kollégi... Uh... Köszönöm. Kedves kollégák, mindenkinek a hozzászólását meghallgattuk. Úgy szeretném lezárni az ülést, hogy azt mondom, hogy nagyon széles körű ennek a politikai megállapodásnak a támogatása, támogatottsága. valószínűleg sokkal szélesebb körül a támogatás, mint amikor a tárgyalási mandátumról beszéltünk. Ez nagyon jó, azt hiszem, hogy ez, ennek örülnek a, az mellettem ülők és az összes olyan személy, aki részt vett a tárgyalásban. Tehát hadd jelentsen be azt, hogy a politikai megállapodást támogatják. Most már csak azt kell megvárni, hogy az MFF-ről szóló tárgyalás lezáruljon, és a következő hónapokban formálisan is szavazni fogunk a mezőgazdasági szakbizottságban előbb, és aztán pedig a plenárisan. Kedves kollégák, köszönöm szépen, ezzel lezárjuk ezt a rendkívüli ülést. Köszönöm, köszönöm a, azon résztvevőknek is a jelenlétet, akik eljöttek a parlamentbe, bár nem a parlamentben dolgoznak. Köszönöm a gazdák, köszöntöm a gazdákat is. Most 5 perc szünet következik és aztán ugyanebben a teremben kezdődik majd a sajtótájékoztató. Köszönöm még egyszer mindenkinek!